Oké, collega's, ik stel, eh, ik stel voor dat we beginnen. Eh, Kedves kollégák, akkor kezdjük. Csak egy pillanatra veszem át az elnökséget, mert De Magistris elnök úr épp úton van idefelé. Most repült be Itáliából, hamarosan megérkezik Brüsszelbe. Eh, ugye neki is nő az ökológiai lábnyoma. Nézzük meg a programot. Amúgy is fel kell, hogy borítsuk ezt, még, még pedig abban az értelemben, hogy 11 órakor Kotolino tervezetet a közösség 2008-as jelentésével kapcsolatban kicsit módosítani kell az időpontot, hiszen el kell mennie. Kallas biztos úrral megállapodtunk arról, hogy először a konzolino tervezetet veszük, és utána meghallgatjuk Kálász urat, hogy ő mit kíván ezzel kapcsolatban mondani. Ez tehát az első a módosítással kapcsolatban, tehát a 11-es napi rendi pont. A második pedig egy olyan dolog, ami E a befolyásolja a napi rendünket. E héten jelentették be a koordinátorok ülésén azt a tényt, hogy egy magyarázatot várunk a parlament jogi szolgálatától az OLAF főigazgatójának kinevezésével kapcsolatban nehézségek adottak, ugyanis és a parlament jogi szolgálatától jogi tanácsot várunk. Kreszle asszony javaslatára, aki a parlament legnagyobb a frakciójának, az EPP-nek a koordinátora. Tehát ő miatt azt javaslom, hogy ezt vegyük legelőre, tehát ennek ismeretében fontos, hogy Szeméta úrral és Kalasz úrral később a csalás elleni küzdelemről tárgyalhassunk. Ez tehát a napirendel kapcsolatos bevezetőm. Először hallgassuk meg a jogi szolgálatot, majd egy órát tárgyalunk Szeméta úrral. Ezt követi Kocolino úr jelentése, és utána egy órát kapunk Kállász úrral. Jó-e így a program módosítása? Köszönöm. Akkor kérem a jogi szolgálatot, hogy mondja el a kinevezése kapcsolatos határozatát. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, angolul fogom folytatni, eh, hiszen ilyen nyelven írtuk a javaslatot. Interim success. Ami az átmeneti helyettesítést illeti, de Brüner asszony esetében Kallász alelnök úr levele gyakorlatilag azt állapítja meg, hogy amennyiben a főigazgató életét veszíti, a bizottság kinevez egy személyt az ő helyettesítésére, tehát automatikus módon ezt a személyt ILS úr fogja felváltani. Ez tulajdonképpen a 27-es cikken alapul a bizottság eljárási szabályzatából, ez ugyanis kimondja, hogy amikor a főigazgatót a főigazgató valamilyen módon akadályoztatva van munkája ellátásában, ebben az esetben automatikusan az igaz, a főigazgató helyettes váltja őt fel. Ez egy teljesen hagyományos, rendes helyettesítés lenne egy főigazgatói poszton a bizottságban, de mi ezzel nem értünk egyet, ugyanis ez nem egy rendes helyettesítési eljárás, ugyanis egy különleges helyzet állt elő, a főigazgató elhunyt. Úgyhogy jelentős időt kell fordítani arra, hogy kinevezzék helyettesét illetve utódját. A másik pedig az, hogy a bizottság figyelmen kívül hagyja az Olaf helyzetét, ugyanis ott a 12-es cikknek, az Olaf rendelet 12-es cikkének kell érvénybe lépnie a helyettisítés esetében, kiegészítve az Olaf határozat 5. cikkét. Tehát gyakorlatilag ez egy együttdöntési rendelet alapján a kinevezési eljárást meg kell említenünk. Az igazgató kinevezésére tehát a bizottságnak konzultációt kell kezdeményezni az Európai Parlamenttel és a tanácssal egyaránt. Ez egy olyan követelmény, amely gyakorlatilag azon a helyzeten alapul, amit már ismerünk az intézményközi hivataloknál, mint például az EPSO. Ez megint csak aláhúzza azt, hogy az OLAF nagyon különleges helyzetben van, hiszen ez nem csak egy belső bizottsági főigazgatóság, és ez pedig ugyanakkor biztosítja a főigazgató függetlenségét is egyéb esetben egy hagyományos bizottsági főigazgatónál a, fő, illetve ahhoz képest az OLAF főigazgatójának konkrét feladatai vannak, ez az OLAF rendeletben is szerepel. A kinevezési eljárás tehát a függetlenségnek ez egyik fő jele. Ebben az esetben egyébként nagyon konkrét kontextus forog kockán. A mi véleményünk az, és ezt egyébként kiterjedten kifejeztük a véleményünkben, amelyet önök is megkaptak a dossziéjukban, tehát, hogy ezt a helyzetet nem lehet egy hagyományos helyettesítési eljáráshoz hozzá igazítani. Ez nem csupán egy átmeneti helyettesítés, úgyhogy reméljük, hogy a végleges helyettesítésre megkezdi a bizottság a lehető leghamarabb az eljárást. Az OLAF rendelet 12. cikkét kell alkalmazni mutatis mutandis, az átmeneti helyettesítésre annak érdekében, hogy biztosítsák az igazgató függetlenségét. Nem kell ezt a közlönybe nyilvánosságra hozni, azonban a bizottságnak mindenképpen konzultációt kell kezdeni a parlamenttel és a tanácssal egyaránt, annak érdekében, hogy egy rendes helyettesítést alkalmazzanak Döbrűn asszony helyettesítésére. Túl sokat nem akartam erről szólni, ennyi lenne a lényeg. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a <clears throat> magyarázatot. Van-e a kollégák között valakinek, akinek kérdése van a jogi szolgálathoz? Ha nincs, akkor úgy gondolom ez egy kiváló álláspont, amivel a jelenlévő biztosokkal tárgyalhatunk. Nézzük a következő napi rendi pontot, ez pedig a 2008-as költségvetés bocsánat, mentesítés, és elsőként Szemeta úrral, a biztos úrral szeretnénk tárgyalni, és Liberacki úr is az előadó itt van. Ha lehetne, akkor először Bonici úrnak szeretném a számvevőszék jelen tagjának megadni a szót, akinek powerpointos előadása van. Igen, köszönöm szépen. Mindig nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk az Európai Parlamentben, a Kokobóban, és nagyon szívesen számolunk be önöknek a dolgok jelenlegi állásáról. Néhány diát készítettem, és ez az éves jelentésünk értelmezését fogja megkönnyíteni, hogyha az első oldalt megnézzük, talán tudják, egy véleményt készítettünk az elszámolások megbízhatóságát tekintetően, itt a számvevőszék második évre vonatkozóan egy nem minősített véleményt készített, és itt egy kivonatot is olvashatnak, az éves elszámolás anyagi szempontból, lényegi szempontból tükrözi a 2008. december 31-i pénzügyi helyzetét a közösségeknek. Tehát ez a második év, amikor egy ilyen véleményt adunk ki. Korábban voltak fenntartásaink, ezekkel azonban foglalkoztunk már, és azt hiszem, hogy nagy előrelépés történt. Most már olyan elszámolásaink vannak, olyan elszámolásokkal rendelkezünk, amit a számbevőszék is el tud ismerni. a szabvány kimondja, hogy milyen megfogalmazást lehet alkalmazni, azt jelenti jelen pillanatban, hogy az igaz, valódi és tisztességes álláspontot tükrözik az elszámolások. Vannak persze olyan témák, ahol természetesen további vizsgálatra van szükség, illetve figyelem, oda kell figyelni, de előrelépések történtek. Ami pedig a jogszerűség és szabályszerűség aspektusát illeti, a számvevőszék észrevételezte, hogy előrelépések történtek, és általánosságban úgy gondoljuk, hogy a helyzet idén jobb, mint tavaly, illetve az azt megelőző évben. De persze vannak még mindig problémák, ezekkel foglalkozni kell. Most először vezettük be ezt a táblázatot, amelyen láthatják a százalékot a függőleges tengelyen, és aztán pedig a zöld, sárga és piros oszlopokat. A zöld azt jelenti, hogy mit szeretnénk mi látni. Azt láthatják, hogy a zöld rész jelentősen javult, 38-ról 47%-ra. A piros kategória pedig felére csökkent, 60%-ról 31%-ra. Ez a hibarátákat mutatja, és a köztes kategória pedig szintén megnövekedett. Ez azt tükrözi, hogy gyakorlatilag általánosságban javult a helyzet. Azonban még mindig szükség van erőfeszítésekre, hogy a piros részt csökkentsük, főként, de nem kizárólag. És azt hiszem, hogy itt azért lehet még lépéseket tenni. A parlamentnek is el kell ismernie, hogy milyen változásokra van szükség. Nagyon bonyolult téma ez, a megoldás tehát nem egyetlen megoldás lesz, hanem különböző megoldásokat kell alkalmazni, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Hogyha megnézzük a következő táblázatot, ezt az elmúlt három-négy évben már elkészítettük, itt két oszlopot láthatunk, az egyik a felügyeleti és ellenőrző rendszereket értékeli, ezt is a parlament kérte egyébként, hogy több információt biztosítsunk arról, hogy a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek hogyan működnek, és itt természetesen két kategória van, amelyek zöldek, zöld szint viselik, ez az eredményes, de a többi sem egyébként olyan rossz, mint néhány évvel ezelőtt volt. Még mindig a részben eredményes kategóriába tartoznak, ez azt mutatja, hogy még van tennivaló ezen a területen. Nem szabad elfogadnunk, hogy ezek részben eredményesek lesznek, hanem mindenképpen az eredményes, tehát a zöld kategóriába kell átmozdítani. Aztán pedig a hibarátát illetően, ami talán meglepő lehet, ez a kohéziós terület, ahol, ahogyan megjegyeztük a jelentésben is, az előző évhez hasonló eredményt tudunk felmutatni, mint az előző években, körülbelül 11%-ot. Még mindig a 2001-es, 2008-as programozási időszakkal foglalkozunk, ugyanis nem történtek kifizetések az új programozási időszakra, úgyhogy azt még nem tudjuk ellenőrizni. Meg kell várnunk tehát, hogy az új programozási időszak hogyan teljesít az az elvárás, a remény a bizottság részéről, hogy jobban működjék, ezt mondják legalábbis a menedzserek, de egyelőre úgy gondoljuk, hogy túl korai lenne ezt még megmondani. Sajnálatos módon a következtetésünk a kohézióval kapcsolatban az, hogy az előző két évhez képest nem változott különösebben a helyzet. Sajnos így áll ma a helyzetünk, úgyhogy remélhetőleg jövőben azért előrelépések történnek, majd más területek is vannak. Most először a mezőgazdaság végre a zöld területre lépett át, ugyanis gyakorlatilag a kétszázalékos küszöb alatt van a hibaráta. Ez a költségvetésnek közel 50%-át teszi ki, nagyon fontos elem úgyhogy a bevezetett változtatások hozzásegítenek ahhoz is, hogy levonjuk a tanulságot, és megnézzük, hogy a kohézió területével mit lehet tenni. És ha megnézzük az utolsó oldalt, mit kell tennünk, itt öt pontot soroltam fel, szeretném ezeket kifejteni. Először is jobb általános igazgatást kell alkalmaznunk a meglévő forrásokban a felügyeleti és ellenőrzési területen. Mi ennek az alapja? Ennek a véleménynek mi az alapja? Korábban, a tavalyi évben a bizottság egy nagyon érdekes dokumentumot adott ki a tolerálható hiba küszöbről, és ott rámutattak, hogy a strukturális alapok esetében például a hibarátát csökkenteni lehet legalább 3% körüli területre, hogyha az extra kiadások nélkül használják a meglévő forrásokat. Én ezt mindig gyanítottam egyébként, és nagyon érdekes volt ezt a pénzalapok kezelőitől hallani, Úgyhogy ez egészen világos, hogy a meglévő források hatékonyabb felhasználása előrelépésekhez vezet. Talán nem sikerül a zöld területre jutni, de némi előrelépést el lehet érni. Véleményem szerint többet kell tenni azért, hogy a pénzalapok kezelését javítsák, ne, minden szinten, nem csupán most a bizottságra gondolok, hanem az elsődleges szintre is, ahol a kifizetéseket kezelik. Plusz extra erőfeszítéseket kell tenni. Nem elfogadható, hogy egy ilyen környezetben évről évre hasonló eredményekre jutunk. A második pont pedig a felügyeleti és kontroll tevékenység kiegészítő forrásait kell biztosítani szükség esetén, ugyanakkor meg kell vizsgálni a költség-haszon kapcsolatukat. Nagyon érdekes pontokat láthattunk a tolerálható hiba illetve hiba kockázattól, és a mezőgazdaságnál az ellenőrzést 4%-on állapították meg az ellenőrzés költségeit, viszont a strukturális alapoknál 1% alatti a kontroll költsége. Úgyhogy valóban a mezőgazdasági ellenőrzésben magasabb költségeket lehet megállapítani, mint a strukturális alapoknál. Talán több erőfeszítést kell erre is fordítani. Az első kategória, amit említettem, hogy a meglévő forrásokat jobban kell felhasználni. A második kategória pedig, hogy bizonyíték van arra, hogy többet kell tenni minden szinten. Azt hiszem, hogy a strukturális alapokban nagyon sok olyan részlet van, ahol szükség van ezekre az extra erőfeszítésekre. Egyéb esetben megkérdőjelezhető, hogy valódi értéket kapunk-e a pénzünkért ezekből az alapokból. Ez a két pont nem olyan pont, amit a számvevőszék talált ki, hanem a meglévő bizonyítékokból tudtuk ezeket a tanulságokat levonni, maguktól, az alapkezelőktől kaptuk ezeket. Aztán a harmadik kategória, javított mechanizmusok a pénzügyi korrekcióra. Hogyha megnézzük a mezőgazdaságot, a mezőgazdaság hatékonyabban tudja a hibákat kijavítani. Nem mindig egyébként, de ez megvalósulhat, hogy a pénzügyi kedvezményezett részesül előnyökből. Amikor hibák történnek, akkor mindig lépést kell tenni annak érdekében, hogy a pénzt visszatérítsék, visszaszerezzék. Hogyha nem gazdasági ennek az oka, akkor védeni kell mindenképpen az EU költségvetést. Voltak előrelépések, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy az az információ, amit a tagállamoktól kaptunk, nagyon korlátozott. Aztán van egy másik aspektus, amit szeretnék gyorsan felvázolni, hogy a korrekciók milyen gördülő hatással rendelkeznek. Mert hogyha valakit, hib, valaki hibát követel és megúszza, akkor minek kellene bármit kijavítani? Tehát a korrekció esetében azt hiszem, hogy a bizottság az információt javította, de hogy ez elégséges ez az információ, azt hiszem ezzel kapcsolatban azt fogják mondani, hogy a tagállamoktól származó információ meglehetősen korlátozott, és jobban kell tudnunk, hogy miről is van szó. Ez nagyon bonyolult egyébként, mert projektek szűnnek meg, úgyhogy nehéz ott megállapítani, hogy mi az kihívás lényege. Aztán a szabályozó keretrendszer további egyszerűsítése. Egyes területeken már láthattuk az egyszerűsítés kihatásait, és úgy tűnik, hogy nagyon jól működnek. Például, hogyha benchmarkokat állapítunk meg, ez is hozzájárul az egyszerűsítéshez. Számos olyan mód van, ami a kezelési költségeket csökkenti, és így módon pedig a hiba lehetőségeket. Ugyanakkor viszont a programok alkalmazási körét nyilván nem szabad figyelmen kívül hagyni. Valamilyen megoldásra törekedni kell, tehát egyszerűsítve a programok részletes célkitűzéseit, a parlament nem csak ebben a szakbizottságban fontos ebben az esetben, hanem más területeken is, hogy megállapítsa, hogy valóban ezek a célkitűzések annyira fontosak-e. Végezetül pedig, ahol nem lehet egyszerűsíteni, magasabb a hibaráta, ott pedig felül kell vizsgálni magát a programot. Tehát ne ragaszkodjunk az aktuális helyzethez, hanem próbáljunk megjavítani, felülvizsgálni. Itt akkor be is fejezném. Nagyon köszönöm, elnök úr. Grazie. la parola. Köszönöm. Megadom a szót szemet a biztos úrnak. Mr. Chairman. Elnök úr, számvevőszéki képviselő, tisztelt képviselők, a bizottsági ciklus végén biztos jelöltként elmondhatom, hogy nagyon pozitív örökséget kaptam bizottsági kollégáimtól, illetve szembevőszéktől. Ahogyan Bonicsi professzor úr rámutatott, a 2008-as éves jelentés a legjobb dust mutatja. Ez azt tükrözi, hogy az erőfeszítések gyümölcsözőek. Ami pedig költségvetési biztosi pozíciómat illeti, pozitív, minősített véleményt tudok adni. Ez a második olyan év, ahol a számvevőszék véleménye tiszta és világos. Ez pedig a reformok elismeréseként valósult meg. A számvevőszéknek meg, véleményének megfelelően a tranzakciók az elszámolások mögött meghúzódó tranzakciókat megfelelően tükrözik elszámolásaink. Főigazgatóként az alap számviteli adatok megfelelő tükrözését tudjuk megvalósítani. Több információt lehet erről találni egyébként az írott válaszomban is. A jövedelemről gyakorlatilag nem szoktunk már beszélni itt a szakbizottságban, ugyanakkor viszont ez politikáinkhoz szorosan kapcsolódik. A hagyományos saját források, illetve az áfa és a bruttó nemzeti jövedelem alapú elszámolást vizsgáltuk. Talán azt is megfigyelhetjük, hogy a felügyelet és ellenőrzési rendszerek általánosságban kielégítőek. Azonban fenntartásokat alkalmaztak a tagállamok, ez pedig jó eredményekhez vezetett. A költségvetés menedzsmentje a számvevőszék véleményének harmadik fejezetében szerepel, 97%-ot állapítottak meg a kifizetéseknél, a számvevőszék pedig a lehetséges többlet elkerülése érdekében jó menedzsmentet javasolt. Ez lehetővé teszi a bizottság, illetve a költségvetési hatóságok számára, hogy végrehajtsák a költségvetést egy olyan költségvetési évben, ahol az erőfeszítéseket arra kell összpontosítani, hogy magas végrehajtási ráta valósuljon meg. Azonban az is tény, hogy a kifizetési előirányzatok a kohéziós területén csökkentésre szorulnak, mégpedig 4,5 milliárddal, ugyanis későn adták be az új időszaki rendszereket a tagállamokban. Azt is szeretném elmondani, hogy 2009 évén gyakorlatilag valamennyi rendszert jóvá hagytak, ez azt jelenti, hogy az új menedzsment és ellenőrzési rendszerek, amelyeket az új programozási időszakra alakítottak és strukturális és kohéziós alapokra többletértéket jelentenek majd, és jelentősen csökkentik a hibarátát ezeken a területeken. Ami pedig a mentesítésért felelős biztonsági posztomat illeti, tudom, hogy el nagyok az elvárások, és a pozitív DAS a fő célkitűzésem. Először is folytonosságot szeretnék biztosítani. Szimkán lesz biztos úr, nagyon jó munkát végzett ezzel kapcsolatban, illetve a bizottsági szolgálatok. Három nagyon jó lehetőségünk van. Először is a tolerálható hibakockázat. Nem szabad, el nem fogadható szintű kiadásokat alkalmaznunk. Itt előrelépéseket a bizottság ilyen irányú kezdeményezése alapján tudunk biztosítani. Ez elemzi az ellenőrzések költségeit és a megfelelő és a megfelelő egyensúlyt biztosítja. Az első javaslatainkat 2010 májusában láthatják, aztán a következő közös megosztott menedzsment. Itt is jelentős előrelépéseket lehet kieszközölni, ezt csak akkor lehet megvalósítani, hogyha a tagállamok is megteszik a magukét, és hatékonyan, eredményesen biztosítják a programok végrehajtását, illetve ellenőrzésük és audit tevékenységük megbízhatóságát tudják nyújtani. Az elkövetkezendő éves felülvizsgálatban, és láthatjuk ezt majd a költségvetési rendelet kapcsán, ezt 2010 májusában adjuk ki, aztán pedig egyszerűsítés. A számvevőszék még mindig azt mondja, hogy a támogathatósági szabályok túlságosan bonyolultak, egyszerűsíteni kell ezeket, mégpedig célzott szakpolitikai célkitűzésekkel számos javaslatot tettek, például a juttatási eszközökkel, a támogatási eszközökkel, például általány formájában. A jogosultsági, támogathatósági feltételeket az output oldalról is meg kell vizsgálnunk. Ez egy nagyon érdekes elképzelés, és ezt a közeljövőben mindenképpen szeretnénk kifejteni. Az első lehetőség a költségvetési rendelet felülvizsgálata lesz, ez pedig Janusz Lewandowski hatáskörébe fog tartozni. Ezzel kapcsolatban a szükséges rendelkezéseket be kell vezetni. A bizottság és a többi érdekelt fél közös stratégiát dolgoz ki annak érdekében, hogy az EU költségvetést a megfelelő célokra fordítják, költséghatékony módon, és valamennyi európai állampolgár eh, hasznára szolgál ez. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Liberácki úrnak tessék. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Erőször is a nem felhasznált eh, kötelezettségvállalásokat szeretném megkérdezni, amelyeket tovább visznek a későbbi években történő felhasználásra, több éves programokban például. 2008-ban ezt 16,4 milliárd euróval növelték, ez 12%-os emelkedést jelent. Mit gondol? Hogyan akarják ezt feloldani ezt a problémát, vagy továbbra is folytatják a, a fel nem használt kötelezettségvállalások emelését. Nem igazán vagyunk tudnélik ezzel elégedettek. Uh, thank you. Uh, thank you for your question. Köszönöm a kérdést. Valóban az átvitelnek a szintje 155 milliárddal emelkedett és sok oka van ennek. Magyarázatként lehetne mondani, ez alapvetően olyan két év költésének, kohéziós kiadásainak az összegének felel meg, és azt is tudjuk, hogy jelenleg most vagyunk az új pénzügyi terv elején. A tagállamok az első két évben jelentős mértékben vettek részt az irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakításában, és eh, ez befolyásolta alapvetően a költések szintjét is a tagállamokban, illetve a kötelezettségvállalások eh, és kifizetések felhasználásának sebességét, nem volt ugye ez olyan gyors, mint ahogy szerettük volna. És természetesen kétféleképpen lehet ezt feloldani. Egyrészt egy, van egy automatikus megoldási lehetőség. A kötelezettség, a fel nem használt kötelezettségvállalásokat két-három év után automatikusan visszavonják, ez fegyelemre kényszeríti a tagállamokat. A másik lehetőség pedig, hogy felgyorsítjuk a kifizetések folyamatát. Nagy erőfeszítéseket teszünk e téren, kialakítottunk egy eszközt, erre, amelyel lehetőség van arra, hogy további intézkedéseket eh, lehessen hozni, még az év közben is. A 2009-es végleges adataink ugyan még nincsenek meg, de már most eh, várható javulás. A kifizetések felgyorsításával a későbbiek során mód nyílik arra, hogy a kiadási kötelezett, a költési kötelezettségeket csökkentsük. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Említette az N plusz egy egyenletet. Ez ugye azt jel, ez a ez 1999-2006-os pénzügyi terv plusz plusz három. Ez a plusz három, ez a jelenlegi év, a mostani év. Kérdésem, hogy megpróbálták-e fel, megvizsgálni a helyzetet. Bizonyos tagállamoknak kifizetett előzete, előlegeket alapvetően vagy döntő többségében arra lehetett használni, hogy a költségvetés bevételi oldalát javítsák, és nem valódi beruházásokra, beruházásokra fordították elnézést. Ha tényleg így van, akkor hogyan fog a bizottság erre reagálni? Mint mondtam, kidolgoztuk az úgynevezett költségvetés előrejelzési riasztórendszer eszközét. Évente kétszer ennek keretében ellenőrizzük a költéseket, az EU alapok költését, és jelentést is készítünk a kiadásokról. Sok oka lehet annak, hogy egy program késedelmes, előfordulhat, hogy a közbeszerzési eljárás hosszabb a vártnál. Vagy nem hatékony a program végrehajtása. Februárban novemberben fogjuk a 2009 a közeljövőben fogjuk a, köz, a 2009-es végleges értékelést elvégezni, és azt a költségvetési hatóságoknak és az önök szakbizottságának is benyújtjuk, majd megnézzük, hol volt akkor alulköltés, melyik tagállamban. Biztos úr, köszönöm szépen válaszát. Említette azt is, hogy Lewandowski úrnak, utódjának ajánlásokat fog megfogalmazni az új szabályozással kapcsolatban összefoglalná, hogy véleménye szerint milyen új rendelkezésekre lenne szükség. Mi az a tanács, amelyet Lewandowski úrnak hátra hagy a mostani hiányosságok tanulságából? Azt hiszem, teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a pénzügyi szabályozás a költségvetési biztos hatásköre. A szabályozás önmaga természetesen a kollégium döntésének tárgya, a biztos a kollégiuma velem együtt különböző javaslatokat tehet. És valóban fontos, hogy javaslatokat tegyünk, hiszen jelenleg módosítjuk a pénzügyi szabályokat. Három javaslat csomag van alapvetően. Az első a tagállami beszámoltathatóság erősítését eh, célozza. Elsősorban a strukturális és kohéziós alapok végrehajtásával kapcsolatban. A második egyszerűsítéseket tartalmaz úgy gondolom, hogy már most nagyon sok ötletünk van a nyilvános konzultációkból is, amelyet eh, múlt év végéig tartottunk, és akkor már óriási ötle, eh, mértékben hozzájárultak ötleteikkel az érdekelt felek. Úgyhogy azt hiszem, hogy van mód arra, hogy jelentős egyszerűsítéseket eh, hozzunk a pénzügyi szabályokban, és ezeket a javaslatokat át fogom adni Lewandowski úrnak. A harmadik csomag pedig, ami már mondhatnám úton van, a, a, a, tű, a tolerálható kockázat átadás, ennek a kérdéskörébe több elem tartozik. Az egyik, vagy talán az első inkább, ahol minél gyorsabban kell lépnünk, az maga a kutatás, mert úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell erre fordítani, hiszen így a folyamatok sokkal könnyebben megvalósíthatók lennének. Köszönöm szépen, biztos úr! Az írásos kérdésekre adott válaszára, a nyolcasra gondolhatom, amely a tolerálható hibakockázatot tartal, érinti. A legtöbb szakpolitikai terület 2011-ben tehát szerepel, kivéve a kohéziós politikát 2010-2012 között. Világos a kép, a kohéziós alapok, tehát a leggyengébb pontja ennek a jelentésnek. Miért? Miért 2010 a dátum? 2010 tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez már a, az eltelt időnek a 60%-a, és a meghatározott egyenlettel tulajdonképpen lehetne reagálni a 2007-2008-as pontatlanságokra. 2010 egyszerűen túl késő. Magyarázza meg, legyen szíves ezt a menetrendet. Miért 2010? Nos, először is jelentősen sikerült javítani a kohéziós költések felhasználását, illetve ellenőrzését ebben a pénzügyi ciklusban 2007-2010 között nagyon sokat tettünk ex ante értékelés terén is, hogy az irányítési és ellenőrzési, belső ellenőrzési rendszereket, auditálási feltételeket és szabályokat áttekintsük a tagállamokban. Azt szeretnénk most látni, hogy ezek az intézkedések jogi jellegű intézkedések hogyan működnek, hogyan váltak be, és szeretnénk értékelni a helyzetet. A jogi jellegű intézkedések költségkihatásait, igazgatásra ható költségvonzatait szeretnénk értékelni, és a kohéziós alapoknál a tolerálható hiba kockázatokat. a, a számvevőszék módszertanának megfelelően a minidas elvégezve azt látjuk, hogy már lényeges javulás mutatható ki kohéziós területen. A közeljövőben az önök szakbizottságának még februárban átnyújtjuk az erre vonatkozó jelentést, még a a mentesítés végleges tárgyalását megelőzően. A jelek tehát az új programok szempontjából is bátorítóak. A végrehajtás teljes áttekintését követően elő fogunk a kohéziós területre vonatkozó tolerálható kocká, eh, hibakockázattal állni. Köszönöm szépen, biztos úr, és ha az elnök úr megengedi, akkor egy utolsó kérdést feltennék, ami persze nem meglepetés a biztos úrnak, mert ez az Olafot érinti. Mi a várható dátuma az új Olaf eh, az Olaf új első emberének kinevezésével kapcsolatban. Nagy örömmel hallott, hallgattam meg a beszámolót persze. Ennek a kérdése az, hogy milyen az Olaf jogalapjának áttekintésében mik a fő elemek, hogyan látja az Olaf új struktúráját az Európai Bizottság. Köszönöm már előre is a válaszát. Én persze költségvetési biztosként vagyok itt, és az Olaf még nem tartozik hatáskörömbe. De, mint mondtam, az intézmény, az Európai Bizottság testület, testületként működik, tehát én magam is ismerem a fejleményeket. Azt hiszem, hogy két kérdés között különbséget kell tenni a főigazgató, az olasz főigazgatójának kinevezésével kapcsolatban. Az egyik az átmeneti kinevezés, a másik pedig az állandó kinevezés. Az állandó főigazgató kinevezésére vonatkozóan most véglegesítjük a pályázati kiírásra vonatkozó szabályokat. Megjegyzem, a szakbizottságnak írtam egy levelet is arról, hogy ezt a tervezetet hamarosan bemutatjuk önöknek, parlamentnek és tanácsnak egyaránt, és remélhetőleg megállapodásra tudunk jutni a pályázati felhívás az állás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás szövegéről. Az új főigazgató kiválasztásának és kinevezésének folyamata lehetőleg a leggyorsabb lesz, hiszen mindenki érdeke az, hogy kinevezzék mielőbb az új főigazgatót. Én mindent megteszek azért, hogy ezt eh, biztosíthassam de hát természetesen nem csak a biztoson múlik ez, hiszen a kinevezés a parlament és a tanács hatásköre is, illetve hát ők is részt vesznek ebben, és ezért nagyon fontos, hogy együtt, az együttműködés sima legyen az intézmények között. Ami a főigazgató átmeneti időszakra vonatkozó kinevezését jelenti, a parlament jogi szolgálatával konzultáltunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság e kérdéssel, kérdéskörben folytatott eljárása nyitott és átlátható volt. Kállász úr levelet küldött a parlamentnek, melyben vázolta a bizottság jogi szolgálatának véleményét a kinevezési eljárással kapcsolatban. Most pedig úgy látom, hogy a bizottság és a parlament jogi szolgálatai eltérő véleményt alkottak. Úgyhogy most úgy gondolom az a legfontosabb, hogy minél hamarabb új megoldást találjunk erre a kérdésre. Én úgy látom, hogy a következő napokban kellene megbeszélnünk ezt. Nagyon fontos természetesen az, hogy ebben a kérdésben is a jogi követelményeknek, törvényi követelményeknek megfelelően járjunk el. Nagy kár, hogy a jelenlegi szabályozás nem rögzíti tételesen azt, hogy hogyan lehet ezzel a kérdéssel ilyen viszmajor helyzetben megoldást találni. A szabályozói keret a főigazgató ilyen rendkívüli helyzetben való kinevezésével még nem foglalkoztak a szabályok. Az Olaf jövőjével kapcsolatban, ahogy említettem, írásos állás foglalásomban is, amelyet a szakbizottság megkapott, a jelenlegi jogszabályi keretre vonatkozóan egy úgynevezett non-papert fogalmaztunk meg. Ez az alapvetően egy rendkívül sürgős kérdés, amit minél előbb meg kell oldani, és lehetővé kell tenni arra, hogy Olaf a tagállamokkal folytatott kommunikációja a különböző vizsgálatokra vonatkozóan jobb legyen. Javítani kell az információcserét az OLAF, az Eurojust és az Europol között is. Ez rendkívül fontos. Hiszen csak így lehet a szervezet az OLAF hatékonyságát javítani de és hát van egy sor egyéb kérdés, amelynek mindannyian tudatában vagyunk, hiszen a szakbizottságuk rengeteg jó javaslatot terjesztett be. A parlamentnek is, és nekünk is az a célunk, hogy áttekintsük a jelenlegi jogszabályokat. Ezt mielőbb megtegyük, és mielőbb rendezzük az olaf kapcsolatos kérdéseket. Grazie. Köszönöm. Négyen jelentkeztek felszólalásra, 20 perc van a kérdésekre és a válaszokra. Kérem tehát a képviselőket, hogy röviden tegyék fel a kérdéseiket. Ajala asszony következik, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna Bonécsi úrnak kérdést feltenni, megpróbáljuk ugyanis mindig a számvevőszékkel való együttműködést javítani. Szerettem volna tudni ugyanis a főig gazgatóságokkal kapcsolatban, például a relax kapcsolatban azt reméltük, hogy a KRISZ eszköz pontosan a delegációk fejlődését szolgálja majd. Szeretném Bonicsi úrtól azt kérdezni, hogy milyen kiadási százalékot jelent ez a kontrollnál, az ellenőrzésnél, vagy pedig a biztos úr ugye szólt arról, hogy az agri eszköz 4 százalékot jelent az 1 százalékos kohéziós eszközökhöz képest. Szeretném kérni, hogy az AFET jelentéstevőjeként kérdezem egyébként, hogy a KRISZ eszköz, tehát egy ilyen ellenőrzési eszköz milyen százaléknak felel meg. Aztán pedig Bonicsi úrhoz megint egy kérdés 4%-ot említett, hogy mit, ennyit fordítanak az ellenőrzésre a mezőgazdaságban, ez egy nagyon jó rendszer, azonban a kohézióban pedig 1%-ot, ezt is javítani lehetne a jelenlegi eszközök mellett. Szeretném tudni, hogy mi a különbség nem csupán kiadásban, hanem milyen jelentős különbségek vannak egyéb területeken, amelyekkel segíthetnénk a kohéziónak, ami pedig az egyszerűsítés témáját illeti, megint Bonicsi úr említette, ön azt mondta, hogy a célkitűzésekben nem szabad annyira részletesnek lennünk, sokkal kevesebb projektre lenne szükségünk, kevesebb NGO-ra, azonban felmerül annak a veszélye, hogy nem jutunk el végül az állampolgárhoz, hogyha sokkal globálisabbak leszünk. Szemeta biztos úrtól pedig azt szeretném kérdezni, hogy valóban megvalósítják-e a programok felülvizsgálatát, amikor magas a hibaráta, hogyan Bonicsi úr is említette, hogy ez megtörténik-e, és hogy ez javította-e a bizottság munkáját, aztán pedig Szemetáótól megint egy kérdés. Mindig a 2000-2006-os időszakról beszélünk, én az előző időszakra szeretnék rákérdezni, lezárták-e a kohézióban ezt az előző időszakot? Ott ugyanis piros lámpával találtuk szembe magunkat, szeretném, hogy milyen százalékarányjal, mit tettek a javítás értékében, és szeretném, hogyha a számvevőszék egy oszlopot még beszúrna, arra vonatkozóan, hogy a hiba és korrekció tekintetében milyen volt ez az időszak. Mr. Biztos úr. Prego, ki vuole intervenire? Szeretne hozzászólni. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, mondja Bonicsi úr. Ajánla asszony nagyon érdekes pontra mutatott rá, és azt kérte tőlem, hogy mondjak valamit, amiről nincsenek ismereteim. Az ellenőrzés költsége sajnálatos módon nem eléggé részletes, kivéve azokat, amiket említettem, az elfogadható hibakockázati dokumentumból, amit tavaly tettek közzé. Azt mondtuk tehát, hogy meg kell nézni az ellenőrzés költségét, és a költség, illetve haszon között megfelelő egyensúlyt kell felállítani hiszen semmi értelme nincs többet költeni a kontrollra, hogyha az állampolgárokhoz nem jut el annak a haszna. Liberecki úr, ha megengedi, említette a kohéziót, illetve azt, hogy mi lesz 2012-ig. Valóban nagyon érdekes kérdésről van szó, ugyanis ugyanis eddig az a bizonyíték a kohézióval kapcsolatban, hogy az ellenőrzés költsége 1% alatti ez a legproblémásabb terület. Föl lehet-e tartani ezt a jelenlegi rendszert, vagy pedig valamit tehetünk azért, hogy javítsuk a felügyeleti és ellenőrzési rendszereket? Oly módon, hogy a helyzet javuljon általánosságban. A kérdés pedig az, hogy miért várunk 2012-ig, nagyon jó kérdés. Persze a bizottság válasza az volt, hogy új programozási időszak van, új információra van szükség. Ez is nagyon fontos pont. Azonban ezt gondolom, hogyha egy kis tanácsot adhatok, nézzük meg a DJ régiót, illetve a foglalkoztatási főigazgatóságot, a kontrollmechanizmusaik elegendőek ahhoz, hogy kezeljék a 27 tagállamban felmerülő problémákat, és kezeljék azokat. Ez kérdés inkább, és azt mondanám, hogy valószínűleg nem. Ugyanis nincs elegendő auditor, nincs elég menedzser, nincs elég ember, aki tudná monitorozni a programokat. Úgyhogy azt mondanám, hogy vannak dolgok, amik ezen a, ezeken a problémás területeken történtek, költséghatékonyabb lenne talán növelni a költségeket ezeken a területeken, ugyanis ennek a haszna az, hogy akár kisebb hibakockázathoz is juthatunk. Ez azt jelenti, hogy a programok hatékonyabbak, azt jelenti, hogy a parlament célkitűzéseit megvalósították, és a többi, és a többi. Tehát ez az értékeléssel nyilván várhatunk addig, amíg megkapjuk a tökéletes információt, vagy pedig egy azonnali intézkedést alkalmazhatunk előre mozdítandó a dolgokat. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, azt hiszem, hogy természetesen nem szabad túlságosan leegyszerűsíteni a folyamatokat, oly módon, hogy a pénz csupán egy költségvetési átcsoportosítás, ez lenne a túlzott egyszerűsítés. Persze ennek is vannak kihatásai, ez mindig a tagállamtól függ, hogy hogyan költik el a tagállamok a pénzt, és hogy hogyan jut el ez az állampolgárhoz. Ha a számvevőszék azt emelte ki, hogy európai többletértékről van szó az EU alapoknál, tehát az EU költségvetés eltér a nemzeti alapoktól, a programoknak arra kell törekedniük, hogy az európai többletértéket maximalizálják. Ez azt hiszem azt jelenti, hogy a programoknak világos célokkal kell rendelkezniük, ne legyenek csupán költségvetési átutalások. Úgyhogy egyszerűsítésre van szüksége, hogy a biztos úr mondta, és nagyon ösztönzőnek találtam a hozzászólását. Most először hallottam azt, hogy nagyon sok mindent elfogadott abból, amit elmondtunk. Nagyon sok esetben az ellenőrzési rendszereink csak az input oldalt célzi meg, és számlákat követel, a rezsiköltségek százalékait és a többi, ugyanakkor viszont az output résznél is hatékony végrehajtási rátákat kell alkalmazni. Azt hiszem, hogy a biztos úr egyértelműen azt mutatta, hogy itt változások fognak történni. Köszönöm. Vuole aggiungere qualcosa? Köszönöm. Hozzá kívánom fűzni valamit? Uh, ha megengedik, kérdés arra is vonatkozott, hogy milyen helyzet az előző időszakkal, tehát 94-99-es időszakkal. Arról tájékoztatnám önöket, hogy az a programozási időszak már lezárult, és egy jelentést fogunk készíteni arról a programozási időszakról, mégpedig február 17-én fogjuk ezt közzétenni. Az előzetes iránymutatásaink azt mutatják, hogy a maradvány hiba szint aznál a programozási időszaknál alacsonyabb volt, mint a programozási időszakra előirányzott, de a végleges adat majd a jelentésben fog szerepelni. Február 17-én kapják ezt meg tehát. És ha megengedi, Bonicsi úr hozzászólására reagálnék, ezzel kapcsolatban, hogy egy output-orientált megközelítést alkalmazunk. Én magam is támogatom egyébként az output-orientált megközelítést a kiadásokban, de azt hiszem, hogy realisztikusnak kell lennünk, ugyanis jelen pillanatban egy olyan jogi keretünk van, amiről a tanács döntött, és ami a jelenlegi programozási időszak végéig érvényben van. Úgyhogy az ilyen elképzelések végrehajtásának módja talán az lenne, hogy kísérleti projekteket kezdeményezünk egyes konkrét területeken, ahol valóban lehetséges az eredményeket jól leírni a projektek esetében. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, ugyanis nagyon nehéz leírni, hogy mi lesz majd az eredmény, mert akkor az ellenőrzés is nagyon nehéz. Úgyhogy itt arra kell törekednünk a szol- különböző szolgálatokkal együtt, hogy olyan projekteket azonosítsunk be, ahol nagyon világosak az eredmények, és vezetni ezeket a projekteket. Ugyanis ennek a megközelítésnek nagyon jó jövőt látok. Köszönöm. Kérem, hogy legyenek rövidek, mert aztán át kell térnünk a napirend következő pontjára, Gressle asszony következik. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék feltenni Bonici úrhoz. A mezőgazdasági számoknál feltűnik számomra, hogy 15 tagállamnál van 2% alatt, 12 pedig 2% alatt, ez a probléma. Tehát egyesek nagyon jók, Franciaországban 0,5% ez a mutató, tehát az a kockázat, ami itt van, hogy 2% a hiba arány, az ezeknél, ezekre az államokra nem hat ki nekik továbbra is jónak kell maradniuk, és vannak bizonyos problematikus országok, mint például Románia, amelyekre most térnék át. Milyenek a tapasztalaték Romániával? Hiszen ott súlyos rendszer probléma van, 12%-os hibaarányjal. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos szám, mert a rendszerhibák, tehát az a hiányzó képesség hogy például a beépített és be nem épített területeket elhatárolják. Nos, ez olyan magas, hogy ezt a hiba határt is csak véletlenül lehet meghatározni. Tehát érdekelne az önök tapasztalat ezzel kapcsolatban, és a beszedéssel kapcsolatban lenne még egy kérdésem néha tényleg sajnálatomra szolgál, hogy a számvevőszék ö, ilyen számokkal dolgozik. Tehát hogyan néz ki a beszedési arány a strukturális alapoknál? A 82. oldalon 1,2 milliárdos euró, 1,2 milliárd eurós beszedési számról esik szó. A regionális alapok főigazgatója közölte velünk, hogy 2008-ban csak a regionális alapokból, az ESZ-ból és a kohéziós alapból 1,5 5 milliárd eurót szedtek be, és ebben a dokumentumban pedig 1,2 milliárd szerepel az összes alapra vonatkozóan. Tehát itt 300 milliós különbség van a két számadat között. Ön szerint tehát mennyire megbízhatóak ezek a számadatok? A bizottsággal egy új számsémát kellene kidolgozni. Hogy állnak ezek a munkák, és milyen eredményeket mutatnak, hiszen már két éve kérjük ezt. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ami a beszedések, illetve behajtások utolsó részét illeti, ott egy probléma van, ugyanis az az információ, ami rendelkezésre áll, és a bizottság egyébként elszámolásaiban is ezt a megjegyzést teszi, hogy van átfedésre, van átfedési kockázat, az információ között, amit a tagállamoktól kapnak, illetve amivel ők rendelkeznek. Nagyon nehéz itt tehát a valódi információt feltárni. A behajtás kérdése tehát még mindig problémás számunkra. Őszintén szólva, szeretnénk, hogyha jobban fel tudnánk használni ezt az információt, például a hibarátáknál, de nagyon nehéz ezt megtenni, hogyha ahogyan ön is mondta egyébként a példájával, Persze nem tudom egyébként, hogy ennek mi a pontos oka, de különbséget kell tenni azon számadatok között, amelyek az úgynevezett pipeline számadatok, ugyanis annak nyilván vannak olyan kimeneti pontjai, ami problémát jelenthet, ezért tehát azt hiszem, hogy előrelépés történt az elszámolások terén általánosságban. Ugyanakkor viszont figyelmeztető jeleket is láthatunk, hogy átfedési veszély merülhet fel, illetve az adatok minősége problémás lehet. Ami pedig a mezőgazdaságot illeti, természetesen a tagállamok Románia esetében nem készítünk tagállamokra vonatkozó DAS-t. Tehát nagyon nehéz egy konkrét tagállamra összpontosítani, hanem egy véletlenszerű mintát veszünk, nem mindegyik tagállam szerepel ebben. Időnként Romániát dobja ki a gép, időnként nem. A mezőgazdaságban tehát lehet azzal érvelni, hogy a teljes kifizetéseket a mintavétel hogyan tükrözi. Úgy gondoljuk, hogy statisztikailag megbízható adatok adataink általánosságban helyesek, pontosak. Aztán Románia. Hogyha megnézzük az éves tevékenységi jelentést a főigazgatóságoknál, akkor nagyon gyakran azt látjuk, hogy problémák merülnek fel azzal, problémák merülnek fel, és kivételek adódnak Románia esetében, Bulgária esetében, és úgy tűnhet, hogy rendszereik problémásak, azt gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, ugyanis idővel több kifizetésre számítok, tehát hogy Romániának, Bulgáriának több kifizetés jut, és rendszereik nem mindig birkoznak meg megfelelően a helyzettel, és a helyzet bonyolódhat. Nem szabad tehát megvárni, hogy a probléma növekedjék, hanem tenni kell valamit azért, hiszen azt akarjuk, hogy az emberekhez eljusson a pénz a programok keretében. Ez azonban egy rendkívüli intézkedés lenne. Egy szélsőséges intézkedés, de itt plusz erőfeszítésekre van szükség biztosítandó, hogy a hatóságok ebben a két országban rendelkeznek a megfelelő forrásokkal, segítségnyújtással, és olyan rendszereket hoznak létre, amelyek kell megfelelő módon veszik fel a forrásokat. De ez problémás lehet. Grazie. Il tempo è finito. Köszönöm, lejárt az idő. Három kérdés szeret, három kérdésnek kellene még elhangzania. Kérek mindenkit, hogy nagyon röviden szóljanak. Merci, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Első kérdésem Bonici professzor úrnak szól, nem a biztosnak. Professzor úr, <clears throat> mi a helyzet a, a számvevőszék szakvéleményével? Pozitív vagy negatív a megbízhatósági vélemény 2009-re? Ugye a politikai kontextus is megváltozott, tavaly különböző viták voltak, nem is akarok visszatérni, és azt mondtuk, hogy már 10-12 éve negatív a nyilatkozat. Jó, akkor most végre meg felfogtuk, hogy a végső ítélet az pozitív, de mögötte sok hiányosság van. De most akkor meghallottuk, hogy a tanácsnak le kell adni egy véleményt, és ez alapján kell ellenőriznünk a bizottságot, és a mentesítést megadni, vagy sem most az igazgatási költségekre vonatkozóan pozitív az ítéletük, és aztán van egy sor olyan, a koherencia, az összetartás, mezőgazdaság, stb., aminél nem látom, hogy pozitív vagy negatív. A biztos úrnak is van egy kérdésem, először is üdvözlöm. Azt mondta, hogy a számvevőszék és kollégái munkája alapján sok mindent javítani tudnak majd és a költségvetés ellenőrző bizottság munkája alapján, és 12 éve végzi ezt a munkát a parlamenti képviselők nyomására is, de azért az elmondható, hogy a javító javaslatok a parlamentből érkeztek. A fenntartás nélküli megbízhatósági nyilatkozatot kellene kiadni. Pozitív tehát az, amit ígért, de mégis most fenntartásai vannak. Most mi a különbség akkor, ha megnézzük a közvéleményt, akkor alapvetően az a benyomásunk, hogy a közvélemény nem látja megfelelően a közpénzek elköltésének ellenőrzését. Hogyha politikai ellenőrzési folyamatokat is megvizsgálunk, akkor a, a megbízhatósági nyilatkozatok ugyan pozitívok, de azokban is rengeteg fenntartás van. A minimis eh, nyilatkozat, ezt kiadja ön, vagy a, az illetékes eh, hatóságok? A számvevőszék véleményét is be kellene ebbe vonni, nem? Hiszen ez végül is egy olyan testület, amelynek feladata az ilyen nyilatkozatok kiadása. Nem volt rövid ez a kérdés, sőt nagyon hosszú. Úgyhogy azt javaslom, hogy Bocalino úr el kell, hogy menjen, tehát azt javaslom, hogy a biztos úr válaszoljon először erre a kérdésre, és aztán Andreas még feltehetett később a kérdésedet, jó? Kérem a választ először well, so I... Nagyon röviden tudok válaszolni. Azt hiszem, hogy ambiciózusnak kell lennünk, és olyan célokat megállapítani, amelyeket el tudunk érni. és olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel a lehető legközelebb kerülhetünk ezekhez a célkitűzésekhez. A pozitív DASZ természetesen egy fő célunk kell maradjon. Természetesen a fenntartás nélküli DASZ szintén nagyon ambiciózus lenne, azonban konkrét területekről van szó, ahol előrelépéseket is megfigyelhetünk. Igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni, hogy ezeket az előrelépéseket megtegyem. Köszönöm, Bonicsi úr! Nagyon hosszú volt a kérdés, a válasz pedig bonyolult. Körülbelül 12 évvel ezelőtt, igen, megpróbálom, de 12 évvel ezelőtt a számvevőszék egy mintát vett a teljes költségvetésből, és talán akkor észszerű volt pozitív vagy negatív DASZ-ról beszélni. De azóta előrelépések történtek abba az irányba, hogy részletesebb véleményt készíthessünk. Itt mezőgazdasági eredmények, kohéziós eredmények is szerepelnek. Tehát csupán pozitív vagy negatív DAS-ról szólni, azt mondanám, hogy ez most már olyan tíz évvel meghaladta magát. Hogyha nüanszokról szeretnénk beszélni, amelyek az eredményekben megjelennek, azt gondolom, hogy ebben az esetben beszélnünk kell, szólnunk kell a bekövetkezett változásokról is. Ugyanis egy sokkal részletesebb képet kaptunk mára mint tíz évvel ezelőtt. Egyes területekre ez nem igaz, de másokon igen. Amikor hat évvel ezelőtt elkezdtem dolgozni a számvevőszéknél, gyakorlatilag lehetetlen volt, hogy zöld területbe jussunk a mezőgazdaság területén. És most pedig már ez megvalósult. Úgyhogy a különböző árnyal területeken az előrelépéseket nézhetjük meg, de nem tudom, hogy most az első naptól a második napig megkapjuk a pozitív vagy a negatív teszt, az bármilyen eredményre vezet. Öt évvel ezelőtt sokkal rosszabb volt a helyzet. Hát azt mondanám, hogy ez egyébként a nemzetközi trend is, a nemzetközi számvet, ö, számviteli intézményeknél. Nem lehet azt mondani bíróként, hogy ez most jó vagy rossz, hanem korlátozott lehetőségeink vannak. Eh, Köszönöm. Mivel Kocolino jelentéstevőnek el kell mennie, azt kérte, hogy hozzuk előre az ő napirendi pontját, tehát kérdezem Szemette a biztos úrtól, hogy itt tud-e velünk maradni, hiszen még lesznek kérdések Andreanes és Bácsinesz képviselők részéről. Megadom a szót Kocolino képviselő úrnak, a közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és csalás elleni küzdelméről szóló éves jelentés tárgyában üdvözlöm Kálasz biztos urat, aki időközben csatlakozott hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, de bizonyos kötelezettségeim támadtak időközben, amik miatt nem tudok az ülés végéig itt maradni. A jelentéstervezet, amelyet kidolgoztam, egy részről azzal foglalkozik, hogy felelőssé tegye a tagállamokat a csalások és szabálytalanságok felderítésében, másrésztről pedig javaslatokkal, munkahipotézisekkel él annak tárgyában, hogy hogyan lehetne a saját források behajtását átláthatóbbá tenni, valamint a beruházásokat a tagállamokban és a harmadik államokban. Az administratív eljárások a beavatkozások minőségét és kihatását helyezik a középpontba és az Olaf-fal, valamint az Európai Bizottság és a szemvevőszékkel folytatott találkozók, valamint Make jelentéstevővel folytatott eszmecsere során döntésre jutottunk, hogy egy küzdelmet kell folytatnunk ezen esetek ellen. Ahogyan tudják, a szabálytalanságok pénzügyi kihatásai mindkét ágazatban megjelenik a közvetlen kiadásokban és az előcsatlakozási alapok tekintetében is. Vannak azonban vészhelyzetek, és vannak olyan területek, ahol a helyzet ellenőrzés alatt van, mindenféleképpen több adatra van szükség, hogy ezeket a csalásokat és szabálytalanságokat fel lehessen deríteni ágazatról ágazatra különböző tagállamokban. A saját forrásokat illetően, különösen a héját illetően javítani kell a statisztikai adatszolgáltatás minőségét a tagállamok részéről. Az adminisztratív együttműködés az adóügy területén központi jelentőségű. Az irányelv javaslat, amelyet a bizottság nyújtott be, előrelépést jelenthet. De továbbra is fennáll annak szükségessége, hogy hatékonyan monitorozzuk ezeket az eseteket, amikor a tagállamok nem működnek együtt velünk a mm, tagállamok költségeit is meg kell vizsgálni, amiket, amik keletkeznek a héja behajtás során, hogy ezek a költségek indokoltak-e. A mezőgazdasági kiadásoknál 30%-kal csökkent a szabálytalanságok száma a 2007-es évhez képest, és ez mindenképpen bátorító. Ki kell azonban emelni, hogy ez a csökkenés főleg annak köszönhető, hogy a küszöbérték emelkedett a bejelentési kötelezettségre vonatkozóan itt is a bejelentési kötelezettséggel vannak bajok egyes tagállamokban a szabálytalanságokat illetően. Nagy, szigorúbbnak kell lenni, és a 75-ös irányelvet erősebben be kell tartani a tagállamok részéről. A struktúrális alapoknál 27%-kal csökkent a szabálytalanságok száma, de egyes országokban még továbbra is nagyon sok az ilyen szabálytalanság. Ugyanakkor egy olyan kiadási fejezet rendelettel van dolgunk, amelynél a legszigorúbbak a szabályok, és a legbonyolultabb fejezete ez az Európai Unió költségvetésének, ahogyan a szemvevőszék is ezt több ízben kiemelte. Fontos garantálni a minőségi célkitűzések betartását, különösen a struktúrás alapok tekintetében a kiadás jobb minősége a lényeges. Felül kell vizsgálni a szabályozásokat, amelyek gyakran csak a formaságokra koncentrálnak a minőségi mutatók helyett. A struktúrás kiadásoknál is is felvetődik, hogy nem megfelelő a tagállamok részéről az együttműködés sem azt illetően, hogy szabálytalanságokat bejelentenék, sem azt illetően, hogy fellépnének ellenük. És hiányosak az információk a 2000-2006-os időszakra vonatkozóan is. Kedvező viszont az Európai Bizottság részéről, hogy egy specifikus stratégiát indított a csalás megelőzés tárgyában az Olaffal együttműködve ettől konkrét eredményeket várunk. Továbbra is aggodalommal tölt el minket az előcsatlakozási alapok helyzete. Az érintett országokban erősíteni kell az administratív kapacitásokat az EU alapjainak kezelését illetően. A jelenlegi érdekkonfliktusokat meg kell szüntetni, javítani kell a felügyeletet, az átláthatóságot a közbeszerzésben, regionális központ és helyi szinten egyaránt. Ami pedig a közvetlen kifizetéseket illeti, a külső segítségnyújtásban nagyon sok szabálytalanság tapasztalható, és felmerül a projektek kettős finanszírozásának problémája is. A jelentés foglalkozik azzal is, hogy milyen lépéseket tettünk a az integrált belső ellenőrzés irányába. Különösen a tolerálható kockázattal foglalkozó jelentést itt emelném itt ki a bizottság részéről. Ebben a perspektívában felvetődik a kérdés, hogy a tagállamok által a bizottságnak szolgáltatott éves összefoglalónak elég erős a jogalapja, és hogy valóban kimerítő elemzést nyújtanak-e ezek az egyes tagállamok által elvégzett auditokról Fontos, hogy az Olaf helyzetét megfelelően meghatározzuk, mert az Olafnak nagyobb létszámú személyzetre lenne szüksége, és ugyanakkor meg kell őrizni a magas minőséget. Jobb együttműködésre van szükség a bizottság belső audit szolgálata és az Olaf között a vizsgálatok és a nyomonkövetés is fontos, az ajánlásokat illetően fontos az ellenőrzések hatékonysága, és egy de minimis politika befe, bevezetése, amely figyelmen kívül hagyja a csekély összegű szabálytalanságokat. Javítani kell az együttműködést az OLAF és a tagállami igazságszolgáltatási hatóságok között. A tagállami hatóságokkal való együttműködés továbbra is kritikus pont. Éppen ezért azt javasoljuk a, javaslat, a jelentésben, hogy az OLAF 27 tagállamot elemezem megfelelő ö, stratégiával a szabálytalanságok, illetve a csalások elleni harcban, minden egyes tagállamban a megfelelő hatóságra támaszkodva, és megfelelően értékelve az eredményt. Ez az elemzés fontosnak tűnik ahhoz, hogy az szerepét megfelelően meghatározhassuk, és megfelelő ellenőrzéseket bonyolíthassunk le az egyes tagállamokban. Ez az első lépés lenne egy valós stratégia meghatározása irányába, amely a közösség pénzügyi érdekeit szolgálja, és amely egy több éves cselekvési tervbe illeszkedik. Végezetül kiemelném, hogyha továbbra is hatékonyan akarunk hozzájárulni az EU pénzügyi szabályozásának felülvizsgálatához, akkor ne éljünk eszközként a különféle szabálytalansági adatokkal, ne éljünk ezekkel vissza, mert ezek pusztító jellegű vitákat generáltak a közösségi politikák, projektek és segítségnyújtási támogatások területén a torzulásokat kell elkerülni, amelyek továbbra is fennállnak a különböző pénzügyi ágazatokban, és új lépéseket kell tenni a jövő felé, oly módon, hogy javítjuk a pénzügyi irányítás hatékonyságát és átláthatóságát. Elnök, köszönöm szépen Gocolin úr azért is, hogy annyira jól összefoglalta a jelentését, amely mindenki rendelkezésére áll. Mielőtt megnyitnám a vitát a Gocolin jelentésről, visszatérünk a szemet a meghallgatásra, és Andrásen képviselőnek adom meg a szót, tessék. Thank you, Chairman. I first have a question. Köszönöm szépen. Bonicsi úrnak szeretnék először egy kérdést feltenni. Előadását azzal kezdte, hogy <clears throat> a, az igazából tisztességtelen, a tisztességes szóval felváltható, az, igazából nem igaz. A 2009-es számlákkal kapcsolatban azt mondta, hogy ö, azok is tisztességtelenek ha a nyolcas bekezdés, a véleményük nyolcas bekezdésében azt jelzi, hogy gyengeségek vannak a számviteli rendszerben, és ezek, megké- ezek miatt megkérdőjelezhető a bizonyos főigazgatóságok által adott információ minősége. Mi a válasz erre? Szemete úr, a számlák megbízhatóságával kapcsolatban azt mondta, hogy teljesítményeket kell nézni, és példaként egy hál, a számviteli szagemberek levelezésének hálózatát említette. Ez, ez egy folyamat, ez nem vívmány. Vívmány, hogyha javul az információ minősége. Ez a teljesítmény, az eredmény. A számlák megbízhatóságával kapcsolatban azt mondta, hogy a, fősz, a számvevőszék főtisztviselője nem fér hozzá a Relax számíteli rendszeréhez. Tegnap azt hallottuk a Relaxért felelős miniszter biztostól, és az auditoroktól, hogy óriási a hiba arány ezen a területen. Hogy lehet akkor az, hogy tíz év múltán is az igazgatási reformat követően még mindig semmit nem javítottak a Relax rendszeren belül? A, a tolerálható hibakockázattal kapcsolatban ha jól emlékszem, a biztos úr, Prodi úr csalása szembeni nulla százalékától a tolerálható hiba kockázatig jutott el, úgyhogy azt gondolom, hogy a kötelezettségvállalás szintjét alapvetően, illetve az elkötelezettségünket igazából degradáljuk. Miért? Kérem, legyenek rövidek, mert már lejárt az időnk, hiszen ha nem itt leszünk, nem lesz idő a kozolina jelentős vitájára. Válaszolna. Nagyon röviden fogok válaszolni. A vélemény nem minősített. Voltak kételjeink, voltak ha lettek volna kételjeink, illetve fenntartásaink, akkor valószínűleg minősített véleményt adunk. De azt elmondhatom, hogy a számvevőszéknél használhattok volna a true and fair, a valóságnak megfelelő és tisztességes megfogalmazást, vagy azt, amit használtunk egyébként is. Kérnénk, hogy az elnök úr mikrofonját kapcsolják ki, a tolmácsot nagyon zavarja. Tehát a különböző megfogalmazások használata teljesen helyén való. Valószínűleg jövőre az akkor felelőst kell megkérni. Prego. Köszönöm, tessék, biztos úr. I will be also. Én is nagyon röviden fogok szólni. Ami a számviteli levezezést illeti, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos fejlemény. Egy hálózatot hoztunk részre, hoztunk létre erre a célra. Ez egy óriási képzési programot is magába foglal, amit a könyvelők számára készítettünk, és ez javítja a számviteli kultúrát a bizottságon belül, ami pedig az általános végrehajtást illeti, ez a kultúraváltásnak az egyik jele. Vannak különböző új megközelítések, és a képzést folytatnunk kell könyvelőink számára, azt hiszem, hogy ez a könyvelői levelezési hálózat lehet az egyik megoldás. Ami pedig a relexet illeti, csak annyit mondhatnék, hogy igaz, a fő számviteli hivatalnok nem validálta a relax rendszereit, de azt mondhatom, hogy jelentős lépések, előrelépések történtek számviteli területükön. Vannak olyan területek még, ahol még mindig javítani kell a helyzeten, de ez a néhány terület, ez még mindig az érzékelhető hiba határ alatt van. Úgyhogy várható a Relex család számviteli rendszerének validálása. Köszönöm, Bácsi úr. Ačiū pirmininkė. Pagal pateiktus duomenis e, energetikos... Köszönöm szépen. Ami az energia és közlekedési ágazat adatait illeti 5%-os a arány. Szükségesnek tartja el, hogy e, igen bonyolult folyamatokat áttekintését kezdeményezzék a kihelyezések és költések bonyolult rendszerének áttekintését. Van még egy kérdésem. Amikor a szabálytalan vagy törvényellenes kifizetésekről van szó, úgy gondolom, hogy ezeket a az eseteket közzé kell tenni, hiszen aggasztja a polgárokat a törvényellenesen felhasznált, illetve a törvényellenes, törvényellenes alapoknak a léte bizonyos országokban ezek valóban vannak. Talán év elején az ellenőrzést követően közzé kellene tenni ezt az információt, és így lehetne a hibákat a jövőben elkerülni. És a szakbizottságunk lehet, hogy a szakbizottság ugyan figyelhet erre, de a közvélemény is így ezzel elkerülheti a hibákat. Köszönöm. Mi? Uh, Röviden válaszolnék az energiaközlekedés kérdésében. Itt 2 és 5 százalék közötti határról beszélünk. Nem szükségszerűen a felső határhoz közelít. És valóban olyan területről van szó, ahol előrelépések történtek. Alacsonyabb a hiba határ, mint korábban, de még nem sikerült a 2% alatti határnak megfelelni. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan terület, amelynek jó tenne az egyszerűsítés. Ugyanis gyakran vannak túlságosan összetett szabályozások. Uh, so I, I could be... Én is nagyon rövid leszek, mondja biztos úr a közlekedés és energia területén. Azt hiszem, hogy amikor az egyszerűsítésről beszélünk, akkor ezek az egyszerűsítések nem csupán a kohéziós politikára vonatkoznak, illetve a strukturális alapokra, hanem a közlekedésre és az energiára is. Hiszen a költségvetési rendelet maga egy horizontális rendelet. Nyilván van szektoriális jogszabályunk is, de ott a módosítás sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb. Ami a költségvetési rendelet módosítását, illetve javítását illeti, ez kapcsolódik az érintett szektorokhoz. Ami pedig a szabálytalanságot illeti, egyetértek azzal, hogy az átláthatóságot meg kell valósítani. Jelen pillanatban az éves tevékenységi jelentésekben rámutatunk arra, azokra az országokra, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. És a 2008-as jelentésben szintén bejelentettük azon tagállamok listáját, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a követelményeknek. De egyetértek azzal, hogy további előrelépésekre is szükség lesz az átláthatóság területén. Köszönöm. 30 másodpercben Gressle asszony. Köszönöm szépen. Szemet a biztos úrnak csak annyit mondanék, válasz nélkül, hogy a jogi szolgálat jogi szakvéleményét vegye komolyan, hiszen minden nap döntést hoz, és ez veszélyezteti az Olaf tevékenységének jogszerűségét. Hogyha két év alatt az Európai Bíróság azt mondja, hogy a főigazgatói poszt ö, ö, betöltése jogellenes, teljesen mindegy, hogy olyan biztos volt-e, vagy nem erre figyelnie kell. Köszönöm. Grazie. Allora do la parola. Köszönöm, most pedig Kállász biztos úrnak adom meg a szót. A Kodzolino jelentése kapcsolatban köszönetet mondok Szemet a biztos úrnak, tessék. Mr. Chairman. Elnök úr. Tisztelt előadó úr, tisztelt bizottsági tagok. Köszönetet kell mondjak először is, mert nagyon fontos és nagy segítséget jelentő véleményeket mond a szakbizottságok a csalás elleni küzdelemben, is hiszen az intézményeink egyik prioritása ez a kérdés az éves csalás elleni küzdelemre vonatkozó hatása és az olasz jelentés mind fontos. Köszönöm jelentés, Kozolini úr jelentését, nagyra értékelem támogató és kritikus szavait is, hiszen mindegyik egyaránt az EU alapok jobb irányítását szolgálják. Azt hiszem, hogy fontos továbbvinni és finomítani az integrált ellenőrzési kereteket és az egyes szakpolitikai területek irányítását, ahogy azt már a szélesebb mentesítési kontextusban megtettük. A jelentéstételi gyakorlat a tagállamokkal az úgynevezett BIF jelentés hatékonyabbá és eredményesebbé tételére épül. A parlament válaszai elemekre nagyon fontos szempontunkból, hiszen a fejlődés potenciális elemeit is tartalmazzák. Nagyon értékes az együttműködés az OLAF és a bizottság szolgálata között a csalás megelőzésében, és a nyomozás a kapcsolatos visszajelzésekben a strukturális alapoknál csak egy példát, hogy említsek. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy továbbra is támogatja és bátorítja a szervezetet feladatának ellátásában. A tagállamok együttműködésében és értesítésében természetesen lehet, javi, lehet többet tenni, lehet javítani, és az önök által nevített, nevezett, megnevezett nem, megnevezés és megszégyenít a németség gyakorlat sem elegendő. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit mindenképpen védeni kell. A szerződés 325-ös cikke a tagállamokat és a bizottságot egyaránt felszólítja arra, hogy védje az EU költségvetést, lépjen fel a csalás ellen. Az Európai Unió pénzügyi érdeke közös felelősség, a felelőssége a bizottságnak és a tagállamoknak a bizottság és a tagállamok csak közösen tudnak eljárni. Ezért fontos, hogy közös jelentést adnak ki az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Ebben csalási és egyéb szabálysértési szabálytalansági esetek is vannak. A 325-ös cikkben jelzett statisztikák a tagállamok által adott jelentésekből származnak, és az EU költségvetés minden területére vonatkoznak, amelyeket a tagállamokkal közösen irányítanak. A közvetlenül a bizottság által irányított területekre vonatkozóan is vannak statisztikák. Ezek általában nagy érdeklődésre tartanak számot a sajtó és a közvélemény körében, és nagyon kevés komparatív összehasonlító forrás van természetesen ezekre a számokra, de a, a statisztikákat ezzel együtt óvatosan kell értelmezni. A legtöbb esetben a bejelentett szabálytalanságok, végrehajtási és adminisztratív szabálytalanság nem mindig a csalás eset, lehetséges esete. És a csalás sem mindig, a csalás jelentett esete sem mindig bírósági határozattal megerősített csalás. Természetesen indikatívak ezek a jelzések, de a csalás valódi pénzügyi hatását csak a jogi eljárások lezárásával lehet mérni. Tudom, hogy ezeket a kérdéseket mindig is megtárgyalták a jelentéssel kapcsolatban, csak szerettem volna most is rámutatni erre, és elmondani, hogy az elmúlt öt évben megpróbáltunk azért némileg világossá tenni mindazt, ami továbbra is rendkívül bonyolult. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm. Schmidt képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én póttag vagyok, és Kocsilino úr jelentésének vagyok az árnyék jelentéstevője. Nagyon hálás vagyok a munkájáért, illetve a biztos úr megjegyzéséért. De Andreasen asszony megjegyzésével kapcsolatban szólnék, amikor önt hallgattam, ön mindig minden bírál, ez nagyon jó egyébként, szükség van emberekre, akik állandóan bírálnak dolgokat, de talán megoldható-e, hogy amikor előrelépések történnek, akkor esetleg nem tudna egy kicsit pozitív lenni? Olvastam a könyveit, megnéztem, hogy ön mivel foglalkozik. Szerintem igenis szükség van olyan kollégákra, mint ön, de időnként legalább azt elmondhatná, hogy a pohár legalább félig tele, nem mindig azt mondani, hogy félig üres a csalás egy nagyon súlyos bűncselekmény, főként amikor közforrásokról van szó, úgyhogy a politikusoknak és menedzsereknek feladata, közös feladata, hogy a csalás ellen küzdjenek, illetve a szabálytalanságok ellen. És az EU pénzek helytelen felhasználása egyáltalán nem elfogadható, zéló zéró toleranciát kell alkalmazni. Ehhez pedig intenzívebbé kell tenni erőfeszítéseinket az átláthatóságra vonatkozóan az EU-n belül, és ezt ön is említette. Az egyik lépés például az olyan hozzájárulások javítása, mint például a mezőgazdasági támogatások átláthatósága euróról euróra. Ön is elmondta, illetve a biztos úr is elmondta, hogy az adófizetőknek, hogyha egy, akár egyetlen euróját rosszul használják fel, akkor ez lopásnak minősül. Én magam svéd vagyok, úgyhogy én inkább a svéd koronát említeném ez esetben. A csalás ellen föl kell lépnünk, és a legkisebb gyanúra is rá kell ugranunk, strukturális javításra van szükség, hogy ellenőrizzük és nyomon kövessük ezeket a szabálytalanságokat, és pontosan erre törekszünk. Hogyha senki más nem teszi, nem mond semmi kedveset a biztosnak, én magam akkor megteszem, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon jó biztos volt, főként, hogyha megnézzük, hogy honnan indult. Ezt egyértelmű prioritásokkal tudjuk csak elérni, és kommunikálni kell azt valamennyi tagállam felé ugyanis nagyon sok tagállam nem teszi meg a maga részét. Például azt is láthatjuk, hogy hazánk problémákkal rendelkezik. És nagyon fontos ezeket feltárni, hogy megvithassuk a problémákat, és kiavítani a hibákat. És Andreasen úr, Andreasen asszony, ön itt léphet be, nem kell ugyanazokat az eseteket újra és újra elismételni, láttunk igenis előrelépéseket. Aztán elnök úr, egy másik téma, azt hiszem, hogy nagyon fontos a az előcsatlakozási alapokkal kapcsolatos információt figyelembe venni. Hazámban néhány héttel ezelőtt az egyik riporter említette az előcsatlakozási pénzt Törökország számára. Itt nagyon sok helytelenül felhasznált pénz volt. Nem megfelelő pénz, nem megfelelő helyre jutott el a pénzt, a kisebbségek nem kapták azt meg. De ez nem csupán Törökország problémája, hanem az EU problémája is és szociáldemokrata kollégámmal együtt Oli Rén úrnak elküldtünk egy levelet, hogy világos választ adjon, és remélem, hogy Kalasz úr is talán legalább a levélnek a másolatát megkapja. több területen kell érvényesíteni azt a kötelezettséget, hogy a közfinanszírozást hogyan használták fel. Ezt valamennyi tagállamra alkalmazni kell, amelyek támogatást kaptak. És lehetőséget kell biztosítani az anonim vészharang megkongatókra, hogy lehetőségük nyíljon felhívni figyelmünket a szabálytalanságokra. Az 5.2-es, ez a 27. oldalon található, említette ezt az automatikus clearing mechanizmust, ez a tanácsi rendeletben is szerepel egyébként. Nem tudom, hogy ezt esetleg egy szigorúbb módon föl lehetne használni, ugyanis azt gondolom, hogy az adófizetők Európa szerte talán értik, megértik és együtt tudnak élni azzal, hogy egyes alapokkal problémák vannak, főként egyes országokban. De nem hiszem, hogy elfogadhatják azt hosszú távon, hogy nem teszünk eleget azért, hogy visszakapjuk a pénzt. Ezért tehát arra kérném a jelentéstevőt, illetve a biztost, hogy ez a cikk, illetve ez a rendszer használható-e szigorúbb módon. Nagyon köszönöm. Jelentéstevő úr, nagyon jó munkát végzett. Eszle asszony következik. Önni a szó, tessék. Én is hadd kezdjem azzal, hogy a jelentés kiváló, és nagyon örülök annak, hogy Kacolina úrral együtt működhettem. Már beszéltünk a jelentésről is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közbeszerzésekről is beszéljünk, hiszen ez a korrupció és a rossz irányítás egyik fő célpontja. Egységes közbeszerzési rendszerekre van szükség a korrupció, a csalás elkerülésére, a közbevonására, és olyan egységes kritériumokra, amelyekre a közbeszerzési kiírásokat építik. A közbeszerzés területén a döntéseket nemzeti szinten hozzák, és biztosítani kell az átláthatóságot és a, a köz, az állami finanszírozás esetében is a beszámoltathatóságot, erősíteni kell a belső ellenőrzési rendszereket. Fontos ezen kívül az is a család megelőzésében, hogy érvényesüljön az átláthatóság. Az EU alapok kedvezményezetjeinek ennek tudatában kell lenni. A az EK alapok közé tette a bizottság, ez ugye 80% az alapok összességének, és a kedvezményezettek 80%-a tagállamokból van, és nem ugyanott hozták őket nyilvánosságra. Különböző oldalakon jelenik tehát meg, nem helyes, hogy nem egy oldalon jelennek meg a kedvezmény, az összes kedvezményezet nem egy oldalon jelenik meg, és azt javaslom, hogy ezt olyan rendszerrel váltsák fel, megfelelő jogi keretek közepette, amelyek, amin keresztül azonos weboldalon láthatjuk mind az összes kedvezményezettet és biztosítani kell, hogy helyes és információt biztosítanak az érintettek, és bocsájtanak a weboldalra. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a közös irányítás rendszerét is át kell tekinteni, erre vonatkozóan jelentést kell benyújtani a parlamenthez. Az EU alapok kedvezményezetjeiről. A közösen irányított eszközöknél is alapvetően a mezőgazdasági strukturális területekre vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy itt is be kellene jelezni, bevezetni a korai figyelmeztető jelzőrendszert azonos, minden tagállam számára azonos kritériumok alapján. A csalás és korrupció között azt hiszem, hogy nagyon fontos, ugyan vannak ellentétek, de látnunk kell, hogy ugyanolyan eszközökkel, ugyanolyan eljárásokkal járnak el azok, akik csalást, illetve korrupciót követnek el. Megállapodás született arról, hogy a korrupció több országban alapvető probléma. Az állampolgárok 76%-a egyetértett abban, hogy ennek, leküz, ebben, ennek leküzésében az európai intézményeknek van felelőssége. A korrupció elleni harc és az EU alapokkal kapcsolatos csalás elleni fellépésben úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő szankciókkal lépjen fel az EU az adóelkerülés, pénzmosás ellen egyértelmű szabályokat, elkobzást adott esetben alkalmazzon, E, ugyanúgy, ahogy azt a hármas pénzmosás elleni irányelv is tartalmazza. Ezen kívül úgy gondolom, hogy egyértelműen utalni kell a Stockholmi programra. Ennek külön gazdasági bűncselekményekre vonatkozó fejezete van, és rendelkezik a korrupció mérésére vonatkozó mechanizmusokról is a tagállamokban. Elsősorban a közbeszerzések és a pénzügyi ellenőrzés területén egyébként. meg kell erősíteni a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények elleni harcot. Ennek keretében fel kell szólítani a tagállamokat arra, hogy teljes mértékben ültessék át a vonatkozó EU eszközöket, amelyeket eddig még nem tettek meg. Itt különösen a kölcsönös jogsegélyegyezményre, a, az elkobzási rendeletek kerethatározatára, gondolok egyebek mellett. Azt javaslom, hogy a kizárásos, kizárásokra vonatkozó kölcsönös el, elfogadásra vonatkozó javaslatot terjesztem be a pénzügyi csalások kapcsán, és vannak további javaslataim, amiket most nem szeretnék részletesen felolvasni, de ez az adó megkerülés és az invazív pénzügyi be, eljárásokra vonatkozik az adó paradicsomok elleni fellépésre, hiszen itt alapvetően Európai Uniós vállalatok részvételéről van szó hogyha egyoldalúan az Európai Unióval ezek az országok, tehát az adóparadicsomok elfogadják a megállapodásokat, akkor jelentős mértékben felléphetünk az adóparadicsomok felhasználása ellen. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a tanács ne gátolja ezeknek a megállapodásoknak az elfogadását. Felszólítanám a bizottságot továbbá arra, hogy, illetve a tanácsot, hogy adja meg a bizottságot a bizottságnak a mandátumot arra, hogy Andorával, Monakóval, Svájccal és megállapodást kössön el kérdésekben, és az információ, az adóügyi csalás és korrupciós kérdésekben az információ cserére vonatkozóan is. Uh, uh, Végül pedig írásban már beterjesztettem azt, hogy el kell kezdeni egy olyan eljárást, amely a közösség pénzügyi érdekéve, érdekét sértő büntetőjogi védelemmel kapcsolatos. A közösség pénzügyi védelmére vonatkozó ezen eh, kezdeményezést a tanács 2005 óta eh, a továbbvitelét gátolja. Köszönöm szépen, ezek voltak a megjegyzéseim. Igen, értjük, köszönöm. Andreas képviselőasszony. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Schmidt úr nyilvánosan megjegyzéseket tett személyemre. Ön érti, hogy én mit teszek, én azonban egyáltalán nem értem, hogy ön az EU-s adófizetők nevében mit tesz. Akkor Bonicsi úr válaszára szeretnék reagálni. Ön azt mondta, hogy a negatív és a pozitív, illetve pozitív és negatív között igazából a fejlődés, az evolúcióra kell összpontosítani. Az ön megjegyzésére utalva azt mondanám, hogy az adófizetőknek az fejlődés nem elég, hanem azt akarják, hogy megfelelően elköltik költsék el a pénzüket. Itt nem fejlődésről beszélünk, hanem arról, hogy megfelelően elköltik a pénzt. Úgyhogy Schmidt úr, ez a feladatom hogy megnézzem, hogy a bizottság megfelelően költi -e el a pénzt. Kalász úrnak azt szeretném kérni, hogy válaszoljon arra a kérdésre, amit Szemete úrnak is feltettem. A Prodi Bizottság Zélor zéró toleranciáról beszélt a tanács, illetve a csalás esetében. Szeretném kérdezni, hogy ön miért beszél most tolerálható hibarátáról? Hát ez a, ez a romlás, ez miért következett be? Eh, Köszönöm. Jó magam is szeretnék egy megjegyzést tenni, kár, hogy elment a jelentéstevő időközben, de az árnyék jelentéstevők és Kalasz biztos úr továbbra is jelen vannak. Én személyesen, ez az én véleményem, nekem az a véleményem, hogy a csalások köszönme nem csökkent, sőt növekedett. A tagállamok azon kapacitása az egyes országok, illetve az Olafi a feladat, hogy ezeket a csalásokat felderíts. Ebből a megjegyzésből kell kiindulnunk. Az Európai Unióban a közkiadások ellenőrzése ö, megmutatja, hogy nagyon súlyos korrupciós esetek jelennek meg Európában, és különösen egyes országokban. A hatalmas ö, állami források a szervezett bűnözés vagy a maffia zsebében végzik, azok ragadják magukhoz ezeket az összegeket. Ezek tények, amik előtt nem takarhatjuk el a szemünket. Én kedden hallottam a bizottság főtitkárának válaszát, aki egy ilyenfajta megjegyzésre azt válaszolta egy egyetemen, hogy vannak különbségek a szabálytalanságok és a csalások között. Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy ez így van, hiszen a csalások és egyéb bűncselekmények esetében sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk ezekre az esetekre, és teljesen világos az, hogy Kálasz biztos úr már nem lesz a tárca a jövőben, de mindenképpen javaslatokkal érhet az utódja irányában. Túlmenően azon a tényen, hogy felvetjük és közzétesszük, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek ismételten megsértették a jogszabályokat, és súlyos csalásokat követtek el. Nos, ezen túlmenően mit akar tenni az Európai Bizottság? Milyen fellépéssel akar élni, teljes autonómiájával élve a tagállamokkal szemben? És egy másik témáról tegnap előtt is beszéltünk a Galileo kapcsán Tajani biztos meghallgatása során, és Makovei asszony emlékeztetett erre. Nos, ez a közbeszerzések témája, hiszen a szemvevőszék jelentésében, de nem csak ebben látható, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabály van, vannak még árnyékos területek, vannak hiányosságok, tehát az átláthatóság sokszor csorbát szenved. A központi kérdés szerintem az, amire összpontosítanunk kellene a következő hónapokban, hogy az Olafnak lehetővé kell tennünk, hogy teljes függetlenségben működhessen, és nagyobb hatékonysággal a múlthoz képest, éppen ezzel a szemponttal kapcsolatban. Tehát, hogy az európai közforrásokat hogyan használják fel itt a korrupciós esetekről is szó van, és a szervezett bűnözésről is, amelyek ellen fel kell lépni, hiszen a pénzmosás esetei, ahogy a Makovei asszony is emlékeztetett erre, még mindig gyakori a Gressle asszony kért szót, tessék. Elnök úr, nem tudtam, hogy Kallas biztos úrral való vitát most összefoglalta, Éppen ezért most a 2008-as mentesítésről még szeretnék mondani valamit. Még egyszer visszatérnék arra, a, hogy Kalasz úr, hiszen ő az, aki jelenleg az Olafért felel. Adesso, allora adesso Elnök, most a Kozzolino jelentésről vitázunk, és aztán visszatérünk a 2008 os mentesítésre, illetve Kallas biztos úrra, hogyha valamit még hozzá akar tenni, tehát most csak a Kozzolino jelentésről vitázunk. Prego, se vuole rispondere. Tessék, hogyha válaszolni kíván a képviselők megjegyzéseire, biztos úr, köszönöm. Some, some points, uh, were... Csak néhány dologra, amelyet a, a szakbizottság tagjai felvete, felvetettek. Először is a csalással szemben zéró tolerancia ér, ez megkérdőjelezhetetlen. Minden csalás gyanút komolyan kell venni, meg kell vizsgálni. Ez a gyakorlat, és ezen semmi nem változik. A szabálytalanságok nál, illetve a, a a nem eh, szabályos eljárásoknál van tolerálható hiba határ. Erre vonatkozóan született meg az első értékelés, a közlekedés, kutat, eh, vidékfejlesztés és kutatás terére vonatkozóan. 2010-ben a bizottság értékelni fogja a fejlesztési támogatásokat, és itt már egészen más kockázatok jelentkeznek. Ez csak a módszertan, mert a, a szabálytalanság az nem, nem csalás, alapvetően a dokumentumok nem megfelelő vagy nem időbeni benyújtását jelenti. Persze nyilvánvalóan itt is van visszaélés a pénzzel, de ez más. Ezt, ezeket ellenőrizni kell, a tényeket meg kell vizsgálni, úgyhogy ezt követően ezek rendezhető kérdések. Egyetértek persze azzal, hogy a legfontosabb a tagállamok együttműködése ebben. Rengeteg változás van ebben. 2004-ben Olaf még nem is kapott választ sem a levelekre, amit a tagállamoknak kiküldött, és amikor vizsgálatot indítottak, dokumentumot küldtek a tagállamoknak, gyakran nem is kaptak választ arról, hogy mi történt. Az új szerződés kimondja a kölcsönös felelősséget, és az európai intézményeknek itt sokkal nagyobb lehetősége van arra, hogy munkájukat előbbre vigyék. Az 50-50 arányt mondtuk. Nos, ez egy viszonylagos innováció, nem vált túl népszerűvé a tagállamokban, de természetesen jelentősen ösztönözte azokat a tevékenységeket, hogy behajtsák a pénzt, és biztosítsák, hogy megfelelő a források felhasználása. A bizottság tehát folytathatja azt, hogy továbbra is, hogy hogy száz százalékig felfüggesztve vagy adott esetben behajtsa a forrásokat. Ez a rendszer azonban működik, és valószínűleg meg kellene tartani abban a formában, ahogy jelenleg van. Meg kell majd aztán nézni, hogy mit lehet fejleszteni rajta. Makovály asszony az átláthatóság kérdését vetette fel. Ja, némi nosztalgiával hallgattam őt, 2004-ben vetették fel ezt a kérdést a meghallgatáson az akkori jelöltnek. A ezekre vonatkozó tájékoztatásról, és nagy meglepetése csak két ország adott tájékoztatást, információt. A kedvezményezetekről most már ez kötelező. Tehát 2004 óta, 2006 óta óriási változás van a kormányzati kultúrában is, a végfelhasználók, illetve kedvezményezettek közétételében is. 2009-től pedig ez az információ minden tagállam számára publikus. Egyszerűen információs technológiai alkalmazás kérdése a dolog, de bárki rámehet a weboldalra és lekérheti ezt az információt. Tehát a, ezeket az alkalmazásokat persze ki lehet fejleszteni, alakítani az igényeknek megfelelően, de a felhasználók és kedvezményezettek átláthatósága szabály, és ez igazi nagy változás. Ahogy Makovei asszony jelezte és kérdezte azokat az egyezményeket, amelyeket blokkoltak, és a tagállami szerződések, hogy miért nem haladnak előre. Nos, természetesen van mód arra, hogy tovább lépjünk ezekben a kérdésekben is. Olaf igenis jelen van a tárgyalásokon, és aktívan részt vesz. Liechtensteinnel, dohánygyárakkal, ugye tudják, hogy ez is nagyon nagy akció volt, és a vámcsalásokban is részt veszünk volumenit tekintve, valószínűleg ez a legnagyobb csalás Európában. A tagállamok persze féltékenyek a vám információhoz való hozzáférésben, és a hozzáadott érték eh, vagy csalásban, de ez alapvetően, valljuk be, fehérgaléros bűnözés, nagyon szofisztikált, nagyon kifinomult, és eh, az OLAF az érintett tagállamoknak nagyon értékes információt adott át azoknak, akik az együttműködésre hajlandók voltak. Megjegyzem, Németországban voltam eh, együttműködő intézményeknél, meg másokkal, másutt is. De hát ez egy soha véget nem érő harc, soha nem lesz tökéletes, mindig lesz valami, amivel foglalkozni kell, amit meg kell oldani, mindig lesznek esetek, és ezek az esetek rendkívül érzékenyek az európai színálás miatt is. Én persze garantálhatom azt, hogy az európai intézmények minden gyanút nagyon komolyan megvizsgálnak. Köszönöm. Köszönöm törj, térjünk vissza a 2008-as mentesítéshez. Mielőtt újra megadnám a szót Karasz biztos úrnak, kérem a szemvevőszék képviselőjét Bonicsi úrat, hogy kívánne hozzáfűzni valamit a kezdetben mondottakhoz. Igen, köszönöm. Kallas, Kallas úr, öni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Számomra nyilvánvalóan nem tudom, hogy a bizottság jövőjéről hogyan döntenek, de úgy tűnik, hogy ez az utolsó alkalom, hogy a mentesítésért felelős biztosként itt állok önök előtt, úgyhogy néhány szót azért szólnék arról, hogy mennyire fontos munkát végeztünk. Szeretném egyébként föl is, fölhívni a figyelmet arra, hogy a 2000 2008-2009-es eredményekről egy rövid anyagot készítettünk, ez itt megtalálható a teremben. Nézzük akkor a 2008-as évet. Szeretném elmondani, illetve emlékeztetni arra, hogy 2008-ban 2008 őszén továbbítottuk véleményünket az Európai Parlamenthez. A 2008-as DASZ volt eddig a legjobb, amit kaptunk. A fő üzenetem tehát az, hogy nyilván a felelősségi körök rotálnak, és a munka folytatódik a bizottság legmagasabb szintjén. Néhány példát említenék. Biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság stratégiai célja céljaként megőrzi, hogy pozitív DAST kapjon. Ez egy kollektív döntésnek az alapja, és kevesebbet nem várhatnak a bizottság új tagjaitól. Ami a strukturális alapokat illeti, maradnak még problémák, de a bizottság ezzel kapcsolatban egy hatásvizsgálatot fog végezni, és egy jelentést ad ki februárban a tevékenységünkről, annak érdekében, hogy önök a következő kokobú ülésig azt megvizsgálhassák egy alacsonyabb hibarátát láthatunk a 2007-2013-as rendszerben. Hán biztos jelölt úr például egy csapatot hozott létre, és azt mondta, hogy a 11%-os hibaráta az egy intőjel, ezt mindenképpen el kell kerülni. Az elmúlt öt évben a bizottság kéz a kézben dolgozott ezzel a szakbizottsággal, hogy a tagállamok nagyobb felelősséget vállaljanak az EU alapokért. Nagyon sokat elértek már, és további erőfeszítéseket is terveznek. Például Lewandowski biztos jelölt úr megerősítette a 2008-ban jelzett szándékot, hogy azt fogjuk javasolni, hogy erősítsük meg a jogalapot az elkövetkezendő költségvetési rendeletben az éves eljárás érdekében. Szerintem ez szükséges is, és a tanács is azt mutatja, hogy ebbe az irányba haladnak a feladatok. Az éves tevékenységi jelentés valamennyi főigazgatóságban peer review-t kap, és úgy látjuk, hogy erre számíthatunk is. Ami pedig a nemzeti nyilatkozatokat illeti, Hollandia és Svédország a vezetők ebben az esetben iránymutatást kell adniuk, és ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy mennyire örültem, hogy a holland és svéd pénzügyminiszterektől levelet kaptam a múlt héten, és elmondták, hogy ez volt az első olyan Barózó bizottság, amely kétség kívül a közösségi alapok megfelelő elköltésére törekedett. Meglátjuk, hogy a tanácsban ezt hogyan fogadják. Ebben a levélben elismertek tehát munkánkat, és egyértelműen azt mondták, hogy készek arra, hogy a továbbiakban is azon dolgozzanak, hogy a nemzeti nyilatkozatok és operatív dokumentumok érvényesüljenek. Valamennyi audit ajánlásra pedig figyelmet fogunk fordítani. a biztos úr fogja átvenni a helyemet ebben a pozícióban, és biztos vagyok abban, hogy a bizottság jó kormányzási architektúráját megerősíti. Átláthatóság területén pedig Buzek úrnak azt írta Bározó úr, hogy Szefcsovics úrnak az a mandátuma, hogy az átláthatósági kezdeményezéseket nyomon kövesse de magisztri levelet ezzel kapcsolatban, és megerősítettem, hogy a parlamenttel hajlandó a bizottság együttműködni, annak érdekében, hogy megnézzük, hogyan kérhetjük az NGO-któl, hogy egy nyilatkozatot tegyenek az EU költségvetésből kapott finanszírozásról. 2008-as év tehát következésben jó volt, és jó DASZ volt, a le, eddig kapott legjobb DASZ, de már annak is örülök, hogy egyáltalán jó volt. Tehát egyértelmű bizonyítékot láttunk arra, hogy előrelépések történtek. A leköszönő bizottság tehát mindenképpen elismerést érdemel. Ebben a helyzetben őszintén remélem, hogy egyetértenek azzal, hogy megadják a bizottságnak a 2008-as évre mentesítést. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, mielőtt megadnám a szót Liberacki úrnak, emlékeztetnék arra, hogy a kodzolon jelentés csalásellenes küzdelem tárgyában, nos, február 1-ig lehet benyújtani módosításokat ezzel kapcsolatban, Liberacki úrani a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, ha megengedi, egy apró megjegyzést mondanék, hiszen ez az utolsó meghallgatás. Kállász biztos úrral öt kiváló évet töltöttünk, és ezt nagyra kellene értékeljük, hiszen jelentős az előrelépés, évről évre tapasztalható volt. De az a benyomásom, hogy a Szerbonicsi úrtól kapott gyönyörű táblázat a 2005-2008-as fejleményeket 9%-os eh, fejlődést mutat. Az átlag fejlődési ráta 2,5% évente ez szerint. Még mindig 53%-ot kell elérjünk, azaz ez 20 év munkája lesz ezzel a sebességgel. Az a benyomásom, hogy ez egy kicsit hosszú legalábbis a, az ideálhoz képest. Úgy gondolom, fel kéne, bele kellene húzni. Nos, ennek alapján természetesen az elismerő szavak mellett, ami Kállasz alelnök úrra vonatkozik, hat tegyen fel a kérdést, illetve néhány kérdést a biztos úrnak egyfajta összefoglalóként. A legnagyobb problémánk a strukturális alapok hibái. Mondja meg, legyen szíves, milyen konkrét azonnali lépéseket eh, tett a bizottság 2009-ben annak érdekében, hogy csökkentse a 11%-ost, eh, amely már régóta fennmarad. Fennmaradt a, abból, hogy a strukturális alapok forrásait nem a szabályok szerint költötték el. Véle, Véleménye szerint mi történhet? Most válaszolja, kérdezi a biztos úr. Vagy az összes kérdésre egyszerre? Akkor most válaszolok. A strukturális alapokkal kapcsolatban talán emlékeznek azokra a meghallgatásokra, melyeket tavaly tartottunk. Természetesen nagyon aggasztó ez. Nehéz ezt kimondani. Minden esetre most nagy figyelem kíséri a témát, és próbáljuk megvizsgálni, hogy mit tehetünk. Egy kicsit bonyolult ez egyébként, főként a közös megosztott menedzsment esetében megváltozhat a döntéshozatal, a, illetve a lánc a döntéshozatal és a végrehajtás között eléggé hosszú. Vannak források, amelyekkel kapcsolatban az előző költségvetési előirányzatnál a, szabá, a <clears throat> hibaráta sokkal magasabb volt, most pedig sokkal dinamikusabb, sokkal pontosabb, rugalmasabb a rendszer. Úgyhogy a 2006-os, illetve korábbi projekteket befejezzük, és aztán következik az új pénzügyi terv, ahol úgy gondoljuk, hogy a hibaráta csökkenni fog. Aztán pedig azt kell mondanom, hogy minden évben megerősítjük pénzügyi szankcióinkat, illetve behajtásunkat. Hatalmas változások történtek. Az elmúlt néhány évben egyébként amikor a strukturális alapokért felelősek valódi lépéseket tettek azért, hogy a behajtást megvalósítsák, hogy akár a kifizetéseket felfüggesszék, mondjuk Spanyolország, az Egyesült Királyság, Görögország esetében, hogy kijavítsák a problémát, és ez kihatással volt a tagállamokra is. Tehát most már sokkal pontosabban látjuk a képet a korrekciók, illetve a behajtási eljárások esetében. Jelentős növekedés történt, például a kumulatív korrekcióknál 4 milliárd euró például a régió fejlesztési főgazgatóságnál foglalkoztatásinál pedig 1,1 milliárd euró 2008-ban. Úgy a globális behajtási szám pedig körülbelül 3 milliárd, a strukturális alapoknál pedig 1,7 milliárd. Ez nagyon jelentős összeg. Tudják, hogy egy mozertani probléma egyébként, hogy ezt hogyan tudjuk leírni, de nagyjából most már értjük, hogy hogyan lehet leírni És azt hiszem, hogy ez egyébként figyelmeztette a tagállamokat. Miután a tanácsban jártam, a mentesítési kérdéseket megvitatandó, teljesen világos, hogy ezek az intézkedések felhívták a tagállamok figyelmét a felelőtlen magatartásra. Persze, még tovább fogunk menni, és a strukturális alapok hibarátáját csökkenteni fogjuk. Prego, vi invito a essere rapidi perché ci sono... Kérem, hogy legyenek gyorsak, mert nagyon sok kérdés van sok képviselő részéről. Thank you. Köszönöm. Biztos úr, szeretnék a belső ellenőrzési keret integrálásáról szólni, beszéltek arról, hogy értéket kapjanak pénzükért, illetve az európai többletértékről, amikor a bizottság a teljes költség-haszon elemzést beterjeszti az ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatban. Szerintem ez nem csak egyébként a pénzre korlátozódik, hanem az európai értékekre és az európai hírnévre is. Válasz. A tolerálható kockázati tevékenységhez kapcsolódik ez részben. Azokon a területeken fogjuk ezeket beterjeszteni 2010 májusában, ahol előrelépések történtek. Az első észrevételeinket az ellenőrzés költségeiről, illetve annak kapcsolatát az eredményekhez képest. de a válaszokra fogok központosítani elsősorban, ugyanis vannak olyan területek, ahol a hírnév nagyon veszélyben forog, itt a költségek is magasak egyébként, a bizottság nem engedheti meg magának tehát, hogy akár egyetlen szabálytalanság történjen olyan területen, ahol az ellenőrzés költsége nagyon magas. Ez akár a költségek 13%-át is kiteti because our time is very limited, let me finish with this question. Nagyon kevés az időnk, úgyhogy egy rövid kérdés. A nem kormányzati szervek nagy lelkesedést váltottak ki néhány évvel ezelőtt, sőt, hát mai, mai napig. Ami azonban a forrásokat, a pénzt illeti, a valóság olyan, amilyen. Elmondaná a bizottság, milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy világosan áttekintsék a nem kormányzati szervek számára biztosított forrásokról. A nem kormányzati szervek azok, amelyek tulajdonképpen az összes, amely az Európa irányítás terén működik, azokat eh, be kell jegyeztetni, és eh, pénzügyi hátterük a, bejegyzést követően átlátható. A rendelkezésre álló költségvetést pedig már néhány évvel ezelőtt megtárgyaltuk, és alapvetően óriási palettája van a nem kormányzati szerveknek eh, a környezeti területtől kezdve bármeddig, és a biztos feladata az, hogy hogyan kezeli, értékeli a civil szervezeteket, hogy jogosultak-e EU finanszírozásra. Tudom, hogy ez egy folyamatos munka, és tudom, hogy a számítástechnika segítségével az információt össze lehet rakni. A, a um, jegyzékből, és akkor át lehet egy áttekintés lehet majd Sefcsovics biztos úrnak készíteni, és hát ezt meg is ígérte, hogy megteszi a következő hónapokban. De persze az, hogy hogyan definiáljuk a nem kormányzati szervet, nos, az még mindig nagy kérdés. Köszönöm. Ah, köszönöm. És ha lehet, akkor most lehetőséget adnék a kollégáknak is, hogy kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztosnak is a válaszait. Grazie a lei, relatore. Köszönöm önnek, jelentéstevő úr. Greszle asszony. Köszönöm szépen. Az Olafért felelős biztosként szeretném üzenetként önnek közelni, hogy a bejelentett nagy érzékenységre tényleg szükség van, még többet is tehetnének. Az átmeneti főgazgató kinevezése úgy történt, hogy az a parlament intézményközi jogait megsértették, és épp ezért kérném arra, hogy ezt korrigálja. Itt nem az intézményközi játékokról van szó, hanem az Olaf tevékenységének legitimitásáról. Ez egy nagyon fontos pont, és éppen ezért aggódom. Dej főigazgató asszony azt mondta, hogy nincs ok az aggodalomra, azt hiszem, hogy igenis, hogy sok okunk van az aggodalomra. Éppen ezért arra kérném a bizottságot, illetve a még felelős biztost, hogy ezt az ügyet nagyon komolyan vegye. Két pont van, amiről, amire szeretnék választ kapni a felelősség a személyzetre is vonatkozik, és azt hiszem, hogy a tisztviselők fizetését emelték, és ez viszonyokhoz vezetett. A reform igény nyilvánvaló. Fontos önre, önnek egy ilyen fajta reform, tehát az éves indexálása a fizetéseknek az erre vonatkozó reform. Ez az első pont. A második pont, egy régi csatamező. Ekonomel fizetések, szintén a beszedésekről van szó, az épületek bérleteiről. A bizottság szerint évek óta ö, ide tartoznak az ö, épületbérletek, mindig is azt kértük, hogy ezeket a pénzeket ö, foglalják be a költségvetésbe, a sportközpontot például nem bővítették a parlamentben. Mi történik ezekkel a pénzekkel? Köszönöm. No. It's, um, uh, economat question. Az ekonomat kérdés egyértelmű. Benne van a költségvetésben, és ennek a pénznek a felhasználása a költségvetési eljárás szerint kell, hogy történjen. Ez teljesen egyértelmű eljárás, be kell tartani a szabályokat, semmi gond nincs ezzel szerintem. Persze anomáliának lehetne tekinteni, hogy mert a számlák már megvoltak, de nem, már nem anomália, visszakerült a költségvetésbe. Világos az eljárás, az audit, átlátható minden, úgyhogy ebből a szempontból a dolog világos és tiszta. A módszerrel kapcsolatban, nos, elnök úr, három nagy kérdés van itt. Az egyik a bérek eh, számításának módszere és a konfliktus. Ez egy politikai töltetű kérdés. Nézzük meg a, az előtörténetet. Egy politikai alapú megállapodás született a tagállamok, szakszervezetek, európai intézmények eh, között, és az, hogy a módszernek mindig meg kell lennie. A módszert nem lehet megkérdőjelezni. Ha egyszer csak valaki azt mondja, hogy na hát, na hát, a módszer milyen ered, meglepő eredményeket ad ma. Na de hát megállapodtunk több évvel ezelőtt a módszerben, nagyon nehéz eljárás végén. És hogyha most valaki, valamilyen szereplő meg akarja változtatni a kifizetések rendszerét, akkor vissza kell, hogy menjünk ehhez a módszerhez. A módszer a módszert azért hozták létre, hogy elkerüljük az új tagállamok hatását a bérek számításának lehetséges mód, módszerére. Mert itt ugye az a tendencia állatott volna elő, hogy a bérek túl gyorsan növekednek, és akkor tagállamok számára ez azt a gondot vethette volna fel, hogy a bizottságon belül is túl gyorsan növekednek a bérek. Nos, ez volt a modell alapja, de bármilyen modellről tudok beszélni, és a bizottság bármilyen modellről tárgyalhat, de amit nem tudunk elfogadni az az, hogy ez más legyen. A modell megvan, ez a szociális párbeszéd része volt, ez minden országban így van, nem lehet most egyszerre azt mondani, hogy na hát, na hát, milyen fura, ami ebből adódik, úgyhogy akkor változtassuk meg. Nem alkalmazzuk a modellt. Nem. A modellt mindig alkalmazni kell a szakszervezetekkel, eh, kormányzatokkal való megállapodást követve. Minden országban így van nálunk, másutt is. Franciaország is eh, béremelésről tárgyal, Németország is tárgyal 5%-es béremelésről a magas szintű tisztviselők eh, bérénél, és így tovább. Ha a tisztviselők bérét minden évben meghagyjuk közképviselőkét, tehát hogyha mindig a, ha mindig arra hagyjuk, hogy politikai megállapodás tárgya legyen a béremelés, akkor az óriási zavar lesz, és egy nagy keveredés. Eljárás kell hozzá, tárgyalásokkal indul, kezdjük akkor el újra a tárgyalásokat. Ennek így kell lennie. A tagállamok természetesen nagyon készségesek ebben, és persze, hogy befizetnek az európai költségvetésbe. Akkor, hogyha ha, ha igazolható az a vélemény, hogy ez a módszer nem működik, akkor ugye nem lesz béremelés. De a gazdasági helyzet, ha javul, akkor mi legyen? Akkor most dobjuk félre a módszert? És Emeljük másként a béreket, mert megváltozott a helyzet? Ez az én fájó tapasztalatom korábbi életemből hazámban. Nem hiszem, hogy nem szabad feladni a modellt, meg kell tartani a módszert. Lehet változtatni a módszeren, de azt nem lehet mondani, hogy kész dobjuk félre, mert valami olyasmi történt, amit nem vártunk. Ne alkalmazzuk a módszert. Jó. Olaf. Ismerem a problémát természetesen, de azt nem tudom, hogy mit lehet tenni. 2005-ben Brüner úr egy évig volt ügyvezető főigazgató, és minden jogköre megvolt arra, hogy vizsgálatokat indítson, és a többi. Én nem vagyok persze jogász, és ezeket a nagyon kifinomult jogi szövegeket azért elolvasom, de, de mit tegyek? Mit kell tegyek? Brüne úr meghalt. De kell, hogy legyen valamilyen olyan jogi mechanizmus, amely az intézmény irányítását meghatározza. Szerintem a jogi mechanizmus megvan. Gyakorlati szempontból ott van valaki, aki felel minden szabály alapján már 2005 óta. És folytatja is ezt és akkor majd elkezdjük az új főigazgató kinevezési eljárását. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez a kinevezés, vagy ez az intézményközi mechanizmus gyors lehet, akkor nos, hát egy kicsit ezt szkeptikusan, sőt nagyon szkeptikusan fogadnám. Brüner úr kinevezésére vonatkozó tárgyalások is egy évig tartottak. Minden rendben van, persze, hogyha a személyben egyetértünk, de ha nem, ha az intézménynek különböző véleménye van, akkor rettenetesen hosszú ideig fog ezt tartani. És mi lesz akkor? Mi, van a, mi a jog, jogbizonyosság, vagy a jogbizonytalanság az Olaf esetében? Igazgatási szempontból én úgy látom, az egyetlen lehetőség az a béke, hogyha lesz egy személy, aki 2005-ben a bizottság döntése alapján és az akkori főigazgató eh, javaslata alapján kinevezésre került. Úgyhogy igazából nem tudom. Tehát, e, tehát azt nem tudom elfogadni, hogy az, az Olaf e, igazgatói felelősség nélkül működjön. Az igazgató felelősség meghatározása, hogyha ez intézményközi e, eljárás tárgya, és ez mondjuk egy évig eltart, akkor mi lesz addig? Hogyha a főigazgató kinevezése pedig időbe telik, de közben működik a dolog, akkor jó. A jog világa, hogy is mondjam, rendkívül bonyolult, és egyszerű <laughs> közgazdánként nem mindig értek minden nüanszot. De Grazie. Honorevole Andreas. Köszönöm, Andreasen asszony következik. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Amikor választ adott kérdéseinkre, volt egy kérdés, ami a magasabb rátákra vonatkozott Spanyolországban. Vannak olyan területek, és panaszokat hallottam az adófizetőktől egyébként, hogy nagyon sok ingatlan korrupció valósult meg Spanyolországban. Hogyan lehet akkor további támogatásokat adni olyan területeknek, ahol olyan magas szintű a korrupció? Tegnap a főtitkár Katrin D. asszony azt mondta, hogy a magatartási kódex, a biztosok magatartási kódexe teljesen helyén való. Ez a szakbizottság azonban tavaly egy jelentést készített, nagyon sok ajánlás volt ebben. Tervezik-e, illetve tervezi a bizottság, hogy figyelembe veszi ezt a jelentést, és tesz valamit arról, hogy módosítsa a magatartási kódexet. Aztán pedig Déjasszony azt is elmondta, hogy a személyzeti szabályzat módosítása csak a külső tevékenységre fog vonatkozni, vagy pedig teljesen megreformálják a személyzeti szabályzatot. Köszönöm. About Spain, Válasz. Ami Spanyolországot illeti, öt operatív programot függesztettünk fel, és ahol konkrét csalási esetek vannak, azokat megvizsgáljuk, illetve megkerjük az Olafot, hogy vizsgálja meg ezeket az eseteket. Tudom, hogy ez egy eléggé komoly együttműködés a spanyol hatóságok és a mi hatóságaink között. De ez ezzel kapcsolatban nem hiszem, hogy gyakorlatilag illetve konkrétan Spanyolországot kellene kiemelnünk, mint országot. Tehát Spanyolország nyilván rendelkezik olyan projektekkel, ahol a pénzeket felfüggesztettük, és körülbelül 200 millió eurót kértünk vissza, illetve öt programot leállítottunk, de ez más országokkal is megtörténik időnként. Úgyhogy nem akarunk, illetve általánosságban azt látjuk, hogy a spanyol hatóságok azért tudják kezelni ezeket a programokat. Spanyolország nagy ország, úgyhogy nem vállalhatunk felelősséget valamennyi helyi közösségét. Ami pedig a magatartási kódexet illeti, ez egy nagyon érdekes téma. Az elmúlt öt évben gyakran megvitattuk ezt, és természetesen készen állok arra, hogy azt mondjam, ez az élet egyik jellemzője, ha elolvasunk egy szöveget, talán azt fogja mondani, hogy ez a szöveg soha nem lesz tökéletes. Mindig egy kicsit elmarad a valósághoz képest. 2000-ben a bizottság egy intézményközi szervet javasolt létrehozni, szakértői szervet, akik értékelik azokat a kérdéseket, ahol például érdekellentét valósulhat meg. És ezeket a dolgokat mind nem tudjuk papírra vetni, hiszen az élet folyamatosan halad tovább. Ezt elutasították, ugyanakkor viszont a bizottság egy saját etikai bizottságot hozott létre, amely megvizsgálja a magaszintű tisztségviselők magatartását, és értékeli az ilyen jellegű dolgokat, úgyhogy talán ez lenne az egyik megoldás. A magatartási kódex, a biztosok magatartási kódexe egy rendkívül nagy szöveg, és a bizottságban pedig készítettünk egy tanulmányt, nagyon érdekes ez, a szakmai etikáról, közhivatalokat ellátók szakmai etikájáról. Tulajdonképpen Európa szerte megvizsgáltuk a bírókat, parlamenti képviselőket, kormánytagokat, magaszintű tisztségviselőket, és az volt a következtetés, hogy a bizottság magatartási kódexe nagyon messzire mutató, és talán egy kicsit túl részletes is. Nagyon sok országban, főként új tagállamokban akár túlságosan részletes is lehet. De persze az új bizottság az új magatartási kódexet meg fogja vitatni, és egyértelműen figyelembe fog venni valamennyi észrevételt az fontos érintett felek részéről, főként, illetve például a kokobu részéről. Sürgető szükség van arra, hogy a külső szolgálatokat, külszolgálatainkat felülvizsgáljuk, a szükséges döntések csomagja ez, amelyeket meg kell hozni. Azonban szélesebb értelemben nem tudunk arról, hogy a személyzeti szabályzatot nagyobb mértékben át akarnák-e alakítani. Persze egyes dolgokat meg fogunk vitatni költségvetési perspektíva szempontjából, ami nyilván nagyon fontos része ennek, de tulajdonképpen radikális változtatásra nem készülünk. A külügyi szolgálat pedig egy külön elbírálás alá esik. Köszönöm, Csáci Márka szól következik. Köszönöm, elnök úr. Először is a jelentéstevő dicséretéhez csatlakoznék. Kálasz úr tényleg elérte, hogy fordulatot vezessen be, ezt láthatjuk is az egyre javuló számadatokból. És nagy érdemez, történelmi jelentőségű, mivel ez az utolsó ülésünk, úgy gondolom, hogy ezt el kell mondanom. Ez azzal függ össze, hogy a parlament a Szenter bizottsággal mit tett. És az sok, mindent, sok minden függ attól, hogy hogyan folytatjuk tovább. A parlament döntő volt ezen változtatást illetően. És amit Liberalski úr mondott, az abszolút figyelemre méltó. Ezt is ki kell emelni. Mert hogyha megnézzük, hogy hogyan kezeljük egymást, akkor felvetődik majd a kérdés valamikor, hogy lesz-e mentesítés, vagy megadjuk-e mentesítést, vagy nem, akkor beszéltünk a nagy dolgokról, a, amikért a tagállamok harcolnak, illetve azt mondhatjuk, hogy valaki ö, vétkes egy adott dologban, vagy valaki a bizottság túlszott, de alapjában én úgy látom, és a biztos úr véleménye érdekelne, mert vannak tapasztalatai ezen a területen, hogy át kellene gondolni, hogy most egy olyan ö, bizottságot mentesítünk, amely már nincs is hivatalában, és mindig ugyanaz a rituálé, hogy olyan dolgokra ö, vonatkoznak a, mentések, a mentesítések, amelyek már nem is léteznek, hiszen például tavaly a Lisszaboni szerződés volt előttünk, és politikailag korrekten kellett viselkednünk. Tehát azt gondolom, hogy most, amikor a bizottság újra kezdi tevékenységét, akkor világosan kell beszélnünk, és ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy biztosként ön mit tehet, és mit nem tehet. És egy nagyon-nagyon rossz jelentést kaptunk Engvideltől a külső tevékenységek tárgyában. És hogyha ezt megnézem, hogy mi végezhető a bizottság hatáskörén belül, vagy az Olaffal kapcsolatban, akkor az biztos, hogy egy dolgot meg kell tennie. A titkár tevékenységeit kell megvizsgálni, a körmére kell nézni, de két példát ragadnék ki, ahol ön biztosként felelős, és ahol a parlament megvizsgálja, hogy ön mit tesz a pénzzel. Ez az NGO kérdése. Küldött nekünk egy levelet az elnöknek, amely udvariasnak tűnik, de alapjában az áll benne, hogy ezt a pár egérkattintást, ezt elvégezhetik maguk is, hiszen az adatok ott vannak az interneten. Mert utána kérdeztünk parlamentként ennek a dolognak, és nem találom jónak, hogy most egy új biztosnak kell jönnie, és a meghallgatások miatt kényszerítve arra, hogy választ adjon erre. Most eltelik majd néhány hónap, és azt hiszem, hogy a bizottság tisztviselői végezhették volna ezt a munkát, hiszen ők jól fizetettek, ahogy olvashatjuk az újságokban, tehát ez a munka kivitelezhető lett volna. És emögött politikát sejtek. Sefcsovics úr a meghallgatások kontextusában ezzel kapcsolatban információkat adott, tehát vannak olyan NGO-k, amelyek aktívan az Európai Unió ellen lépnek fel. 60%-os büdzsével, amit mi fizettünk? Tehát meg, megtámadják az EU-t aktívan, ezt meg lehet nézni az ő, ezeknek a szervezeteknek a honlapján, és az elviselhetetlen. És az, hogy ezt mindig így elbagatelizáljuk, az sincs rendben. A második példa a végrehajtó ügynökségek, amelyekkel ma foglalkozunk. Itt van egy nagyon jó, tiszta elemzés, ami nagyon jól néz ki. Jó magam is, felelős voltam egy ilyen végrehajtó ügynökségért, és tudom, hogy a költséghatékonyság az valóban fontos ez az elemzés, hiszen olyan emberek jönnek a végrehajtó ügynökségekhez, akik jól kismerik magukat egy adott szakterületen, és rosszabbul fizetettek, mint a tisztviselők, ez igaz, de amit viszont nem hajtanak végre, az az, hogy a célok, amelyeket politikai szinten kijelölünk, azt a végrehajtó ügynökség betölti el, vagy sem. Csak azt nézik meg, hogy elvégzi a munkáját. Tehát azt nézik meg, hogy a pénzt szabályosan kiadja el, de hogy a politikai célok teljesülnek-e, azt egyáltalán nem elemzik, és az sajnos nagyon sok területen így van. És hogyha megnézem az eltekintést, hogy milyen sok végrehajtó ügynökség van, mennyi pénzfölt rendelkeznek, hát ezek milliárdos összegek, akár az Európai Kutatótanács például, és erről beszélnünk kell. Nincs nincs értelme udvariasnak lenni. Én arra hajlok, hogy elismerem Simkalasz történelmi érdemeit, de az új bizottság, és ez az, amit üzenetként szeretnék útravaló adni, az új bizottság, amihez ön is tartozni fog, foglalkoznia kell ezzel, és ezt egészen közvetlenül mondom, hiszen a meghallgatások során észrevettük, hogy ez egyre hivatalosabb lesz, egyre inkább az elnök személyére van kihegyezve az egész dolog, és az rendben is van, de több felelősséget kell vállalniuk, és erről nyíltan kell vitáznunk. Örülök, hogy a hivatalban lévő alelnök van körünkben, és ő az új bizottságban, az új testületben talán mindezt továbbadhatja majd, mert a parlament néhány évvel ezelőtt elérte ezt az áttörést, és azt hiszem, hogy most ismételten még erősebben kell ebbe az irányba haladnunk. Köszönöm. Thank you much. Köszönöm szépen az NGO-kkal kapcsolatban. Azt ajánlhatom önnek, hogy hívják meg ezeket az NGO-kat ide, és hallgassák meg a véleményüket, ki van Európa ellen, ki nincs. És javasolják nekik, hogy a finanszírozást meg fogjuk nyírbálni, például a környezetvédelmi ügynökségek a legkritikusabbak az EU-val. Ezt nagyon örülnék, hogyha ezt látnám megtörténni. És nem lehet ezt meghatározni. Látják ezt az egyes esetekben, de én mindig azt mondtam például, hogy a fogyatékkal élők szervezeteit ki finanszírozza. Igenis szükségünk van az ő véleményükre, ezért finanszírozzuk őket. A környezetvédelmi NGO-k pedig nagyon sokan, talán nem mindenki érdeklődik, illetve rendelkezik világos célokkal, de valódi, bonyolult kérdés ez. Itt a szakbizottságban is megbeszéltük ezt már néhány évvel ezelőtt, és akkor választ is adtam arra, mégpedig azt a választ, amit én magam hallottam, a megfelelő, részlegektől, hogy nem semmilyen NGO-t nem finanszírozunk csak azért, mert létezik, hanem a projekteket finanszírozzuk. És akkor viszont meg kell felelni az összes audit szabálynak és egyébnek. Azért legyünk világosak, ez nem mindig valósul meg, hanem az adott részlegek nagyon gyakran a civil szervezeteknek már azért is adnak pénzt, mert léteznek. Nagyon nehéz meghatározni, hogy melyik, mit tekinthetünk nem kormányzati szervezetnek, hogyha folytonosan ellenzik az Európai Uniót, illetve vannak olyanok, amelyek támogatják, de kritikusak. Úgyhogy két különböző dologról beszélünk itt. A regiszter egyébként egy teljesen új dolog, ezt ön is említette, nyilvánvalóan időt igényel, és az egyik utódom pedig megígérte, hogy az NGO-kat áttekinti azokat az NGO-kat, amelyek a kedvezményezettek listáján vannak, és ezt regiszterbe veszik. Azonban időre lesz szükség ehhez. A végrehajtó ügynökségekről pedig a következőt mondanám, vannak szabályozó ügynökségek, ez a nagyobbik része, önöknek is van kontrolljuk ezek felett, a végrehajtó ügynökségek pedig a bizottság szolgálataihoz tartoznak, tehát mi felelünk értük. Úgyhogy itt semmiféle ellentmondás nincsen. Auditot kell végezni, értékelni a politikai eredményeket. Például van egy ügynökségünk, a, amelynek amikor letelt az ideje. Bezártuk. De hogyha jövőbeli beli felelősségi területemet nézem, ott egy végrehajtó ügynökség lesz, és három szabályozó ügynökség, az összes számvevőszéki jelentést olvastam ezzel kapcsolatban, úgyhogy tudom, hogy a kormányzás hogyan alakul. Természetesen Megpróbálom tehát értékelni, hogy hogyan irányítják ezeket az ügynökségeket, de az ügynökségi témák témákat az utolsó parlamentnél, legutóbbi parlamenti ciklusban is megbeszéltük, de azt hiszem, hogy a legtöbb probléma a szabályozó ügynökségekkel van, ahol az Európai Unió külön mentesítést ad de hogyha valami elromlik, akkor a bizottság felel. Tehát önök megvitatják a bizottsági mentesítést, illetve külön az ügynökségi mentesítést. Logikus lenne egyébként, hogyha a kettő egyenlő lenne, de nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy valamennyi ügynökséget meghallgatnak egyszerre. Egyes ügynökségeket azonban részletesebben kell vizsgálni, nem is tudom. Mindenkinek megvan nyilván a maga személyes stílus arról, hogy ezt hogyan vezetik, de azt hiszem, hogy a mentesítés területén a mentesítési csapat nagyon független, nem mondhatom, hogy ezeken a konkrét területeken nem voltak zavaró interferenciák. Úgyhogy eddig ez működött, köszönöm. Honorable Ayala. Ayala asszony. Sí, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szerettem volna egy megjegyzést tenni ezzel kapcsolatban, amit Andrásen azt amit Andrea Szenasszony mondott Spanyolországról, talán nem tudja, hogy az Egyesült Királyság is eléggé jelentős magas szinten rendelkezik, brit képviselőként ezzel foglalkoznia kell, én Spanyolországként a spanyol ügyeket igyekszem megoldani. És talán kérdezze meg a brit bankokat, amelyek nagyon is részt vettek abban, hogy mi történt. Kallas úrnak köszönetet mondok és gratulálok is, az új mandátumáért, amikor az új bizottság feláll, ugyanis ezt a párbeszédet, ezt a gyümölcsöző párbeszédet folytathatjuk. Az is tény azonban, hogy ebben a záró pillanatban és a következőre gondolva arra is szükség van, hogy pontosítások történjenek például az örökséggel kapcsolatban. Beszéltünk Bonicsi úrral ma délelőtt a kiadások problémájáról, a kontrollra, ellenőrzésre fordított kiadásokról, főként a mezőgazdaság területén, amely úgy tűnik nagyon hatékony, jó eredményekkel járt. Kohézióban azonban alacsonyabb a kontrollköltsége, és ott pedig rosszabbak az eredmények, ön azt mondta, hogy akár 30%-os ellenőrzési költségeket el lehetne érni. Tudnunk kell tehát, hogy egészen pontosan hova is lépünk be. Az NGO-kkal kapcsolatban pedig nyilván értem, hogy bírálják az Európai Uniót, hát mi magunk parlamenti képviselők is kritizáljuk az Európai Uniót, a szólásszabadság a demokráciának részét képezi. Azonban nem értem, hogy miért kell európai többletértéket követelni állandóan. Ez egyfajta észak-amerikai megközelítés egyébként az egyes bírálatoknál. Környezetvédelem, külkapcsolatok, fejlesztési együttműködés, közlekedés területén, valamennyi bírálatot üdvözöltünk, voltak olyanok, amelyeket elutasítottunk, voltak olyanok, amelyeket figyelembe vettük. Egyszerűen nem tudom, hogy mi a probléma az NGO-kkal. Nyilván az átláthatóságnak növekednie kell, de azt hiszem, hogy itt ebben az esetben inkább a problémával kell foglalkoznunk. Az Olaf problémája mindannyiunkat foglalkoztat. Tehát Kallász úr, nagyon foglalkoztat minket a jelenlegi helyzet. Én parlamenti képviselőként egy kicsit felelősnek érzem magam, ugyanis úgy tűnik, hogy nem sikerült már eleve egy olyan igazgatót kineveznünk, aki egy ilyen esetben, mint Brünner úr elhalálozása, eljárhatna. Tiszteletbe kell tartani természetesen az intézményközi konszenzust, és figyelembe venni, hogy az új felelős úgy hoz döntéseket, hogy a parlamentben nem tudtunk, nem tudtuk megvizsgálni még a függetlenségét sem. De majd de magisztris úrra bízom ezt a javaslatot, ugyanis neki kell segítenie a jogi szolgálat segítségével, hogy hova kellene fordulnunk, meg kellene hallgatni az új igazgatót, szerintem ez nagyon jó lenne, legalább a függetlenségét lássuk. Egyértelmű egyébként, hogy a rendszert kell leváltanunk ebben az esetben az Olafnál. Kérem, hogy legyen rövid, mert délben be kell fejeznünk, és van még egy kérdés. Thank you very much. Uh, uh, I just... Köszönöm szépen. Csak az OLAF függetlenségére válaszolnék, mert az összes többi kérdést már valamilyen formában érintettük. Olaf függetlensége nem operatív értelemben vett függetlenségét soha nem kérdőjelezték meg. Kokobúnál volt néhány ezelőtt egy Olaf meghallgatás, és az volt ennek a következtetése, hogy ami 2004-ben probléma volt, amikor elindultunk, és az volt ugye a legfontosabb, tehát az, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy senki ne avatkozzon be az Olaf vizsgálataiba, akkor tehát erre szervezett meghallgatás az önök szakbizottsága előtt arra szolgált, hogy ezeket a kérdéseket mélységeiben megvizsgálják, és a következtetés az volt, hogy a függetlenséget soha nem sértette semmi rendkívül megbízható a rendszer, komoly emberek dolgoznak van benne, és hogyha valamilyen fajta konkrét kérdés merül fel, akkor azt a konkrét kérdést természetesen megválaszoljuk. Biztosítani azt biztosíthatom, hogy én mindig is azt képviseltem, hogy az Olaf függetlenségét teljes mértékben tiszteletben kell tartani, különösen a vizsgálatoknál, és ez nem fog változni. Köszönöm. Köszönöm. Odi úr, az utolsó kérdés feltevője. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy el kell mondanom, hogy sajnáljuk, hogy nem fogunk már önnel együttműködni. Csodálom a szakértelmét és a határozottságát is velünk szemben is, akár parlamenti képviselőkkel szemben. Néha olvastuk a szolgálatai által készített dokumentumokat, néha írigyeltük önt álláspontjáért, és most úgy látom, hogy nagyon oldottan vesz részt itt a vitában. Gratulálni szeretnék, és minden jót kívánok a következő tisztségéhez. Ahhoz kapcsolódnék, amit Bonicsi úr felvetett, a szemvevőszék jelentéséhez a 2008-as évre vonatkozóan. Évek óta vannak negatív megbízhatósági nyilatkozatok, és aztán született egy pozitív, tehát a szemvevőszék azt mondta, hogy a dolgok a helyes irányba haladnak. És ön volt a felelős a szemvevőszék szolgálataiért, és a szemvevőszéknek kell most azt kiemelnie, hogy most egy megbízhatósági nyilatkozat pozitív, negatíva vagy pozitív fenntartással. Ez egy kérdés, amelyet önhöz intézek. a bizottsághoz, mint a szerződések őréhez tehát nincsenek itt különböző értékelések. Én voltam a jelentéstevő az utolsó döntés során, amikor mindig arról ö, beszéltünk, hogy el kellene halasztani a mentesítést, és aztán a parlamentben az a vélemény született, hogy elfogadjuk a mentesítést egy bonyolult politikai ö, hiszen a parlamenti választások még előttünk voltak. Most a ciklus kezdetén vagyunk, és utalnék arra, hogy szívesen hallottam volna öntől, hogy a megbízhatósági nyilatkozatok pozitívak, vagy negatívak. A parlament csak ugat, de nem harap, mondják mindig. a mentesítés során a vita most tovább megy majd, és felvetődik, hogy a megbízhatósági nyilatkozat pozitív, avagy sem. Hogyan látja szemüvőszék véleményét? Köszönöm a kedves szavakat. Bonicsi úrhoz is kell azért kedves szavakat intéznünk. In this sense we have had... Ebben az értelemben tehát közös volt az érdekünk, hogy javítsuk a kormányzást, a pénzügyi kormányzást az Európai Unióban. És a számvevőszék nagyon sokat segített nekünk. Tehát a szöveg természetesen megfelelően tükrözi a helyzetet, ez a két-három oldal, ami a számvevőszéki jelentésben szerepel. A szerződés előírja, hogy a számvevőszéknek biztosítania kell a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét. Nagyon nehéz egyébként meg jósolni, hogy ezt a célt hogyan lehet elérni. De ugyanabban az irányba haladunk. Szinte pozitív. Ez az utolsó DAS. De próbáljuk meg ezt működésben tartani, legyünk pragmatikusak és valamilyen módon demokratikusak. Láttam már ezeket, illetve hallottam ezeket a mondásokat, hogy a demokrácia mennyire jó, de hát nem csak választásokról van szó, meg toksokról, hanem nagyon fontos funkcióink is vannak. Köszönöm. Ringraziamo il commissario. Köszönetet mondunk Kálasz biztos úrnak ezért a meghallgatásért. Nagyon sok időt elvett ez a meghallgatás, most áttérünk a napirend utolsó pontjára. Az Európai Szemvevőszék 13 per 2009 számú külön jelentés a sikeres megoldása a végrehajtási feladatok kiszervezése a végrehajtó ügynökségekhez. Megadom a szót a szemvevőszék felelősének, Massimo Vári bírónak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom a lehetőségekhez mérten összefoglalni ezt a témát, mert előzetesen elnézést kérek a hiányosságokért vagy kihagyásokért, Természetesen a jelentés szövegének tanulmányozására szólítom fel önöket. A külön jelentés, amelyet a szemvevőszék készített, értékelni kívánja azt, hogy a végrehajtási egy ügynökségekhez való kiszervezés valódi ö, hatékony megoldást jelentette a közösségi költségvetés végrehajtásában. A vizsgálat során, amely többek között emlékeztetnék arra, a parlament kifejezett kívánalma volt. A szemvevőszék egyrésztről azt vizsgálta, hogy a végrehajtó ügynökségek létrehozására vonatkozó döntéseket megelőzte -e egy megfelelő elemzés az lehetséges előnyökről és hatásokról, és másodszorban pedig azt vizsgáltuk, hogy milyen előnyök származtak ezen ügynökségek létrehozásából, nem csupán a költségmegtakarítás szempontjából, hanem a szolgáltatások minőségének, valamint a hatékonyságnak a javítása szempontjából is. Harmadsorban azt is megnéztük, hogy a bizottság valóban jól felügyelte az végrehajtó ügynökségek által végzett tevékenységet. Az audit eredménye, hogy a közigazgatási reform, amely 2000-ben kezdődött, ez tartalmaz annak a lehetőségét is, hogy az Európai Bizottság a, fő feladataira koncentráljon, tehát a stratégiai feladatokra, a szakpolitikák kidolgozását illetően, és így módon megszabadíthatjuk a bizottságot a végrehajtási feladatoktól. Értékeltük azt, hogy hogyan ültette át a gyakorlatba a bizottság ezt az elvet, és a szemvevőszék megállapította, hogy a végrehajtó ügynökségek létrehozása főleg a gyakorlati igényből fakadt, hogy valamilyen módon betöltsék azt az űrt, ami a technikai segítségnyújtási hivatalok megszüntetéséből adódott. Ezek magánvállalatok voltak, és feladatuk a bizottság programjainak végrehajtása volt, és nagyon súlyos kritikákkal illették ezeket a hivatalokat az irányítási módozataik miatt és nem annyira a specifikus programokból adódott az ügynökségek létrehozásának igénye. A dokumentumok megerősítik, hogy a bizottság mérlegeli jelenleg azt is, hogy új ügynökségeket létrehozzon-e, különösen azt vizsgálván, hogy a humán erőforrásai megfelelnek-e igényeinek. 2006-ban végeztek ilyenfajta humán erőforrás igény átvilágítást, és jelenleg nem tűnik úgy, hogy új ügynökségeket akarna a bizottság létrehozni. A szemvevőszik az audit során úgy tűnik, hogy a költséghatékonyság elemzést illetően a nem pénzügyi jellegű tényezők vizsgálatát nem tartotta kielégítőnek, hiszen a költséghatékonyság vizsgálat csupán a költség tényezőre szorítkozott, és néhány fontos tényezőt elhanyagolt. Hiszen sem a működési költségek, sem az átmenet költségei nem jelennek meg ebben, amikor a bizottság és az ügynökségek egymással felhuzamosan működnek, sem pedig az ügynökségek megszüntetésének költségei, sem pedig annak költségei, hogyha az ügynökségek tevékenysége az előre irányzott szakaszon túlnyúlna. Tehát éppen ezért a költséghaszony es elemzések szerepe meglehetősen korlátozott volt azon döntéseknél, amelyek az új ügynökségek létrehozására irányultak. Ami a pénzügyi előnyöket illeti, nos, az, ezek az előnyök nagyon fontos adatot jelentenek, hiszen az foglalkoztatott személyzet 75%-a szerződéses munkatárs körülbelül, és az jelentős költség megtakarításhoz vezet, hiszen alacsonyabbak a költségek ebben az esetben, körülbelül a fele, mint az állandó tisztviselők esetében, akiket egyébként a bizottságnál kellett volna foglalkoztatni, hogy ugyanezeket a feladatokat ellássák. Hozzáfűzném, hogy ezen költségmegtakarításból le kell vonni azokat a költségeket, amelyek az új létszámhelyek kialakításához kapcsolódtak, hiszen voltak bizonyos horizontális felülvizsgálat és támogatási feladatok is a bizottságnál és az ügynökségnél. És ezen kívül a megtakarítások valós létrehozása attól is függ, hogy aztán milyen feladatot adunk a személyzetnek, miután megszűnik az ügynökség, illetve megszüntetik a szerződéses munkahelyeket a megfelelő tevékenységi körön belül, vagy feladatkörön belül, a bizottságon belül nincsenek megfelelő, megbízható adatok az ügynökség létrehozását megelőző időszakra vonatkozóan, így például a személyzetre vonatkozóan, vagy a programokra vonatkozóan, és gyakran a munka megosztásra vonatkozóan, vagy a feladat megoldás, megosztásra vonatkozóan sem, és ez az adathiány nem tette lehetővé, hogy a szemvevőszék ex post értékelje hogy megfelelő volt-e a létszámhely igényfelmérés, illetve a megtakarított költségek volumenének felmérése. Azt is hozzátenném, hogy a számvevőszék nem rendelkezik megfelelő adatokkal a hasonló személyzet költségeit illetően, akik most a főigazgatóságoknál dolgoznak, és ezen kívül az irányítási előnyöket sem szabad elhanyagolni, amelyet a végrehajtó ügynökségeken keresztül sikerült elérni, hiszen itt a specializáció fontos tényező, és ez jobb teljesítményt tett lehetővé, mint a bizottságnál. Egyrésztről csökkentek az adminisztratív eljárások időtartamai, a kifizetések időtartamai, az eljárások egyszerűsödtek, a külső kommunikáció fokozódott, az eredmények népszerűsítése növekedett, és ezek az elemek bizonyosan hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Unió láthatósága a közvélemény körében növekedett. Azt is hozzá kell fűznöm, hogy a személyzet kiválasztásának és felvételének feladatait speciális szakértelemmel rendelkező személyzetről beszélünk, sokkal kevésbé volt rugalmas, mint ahogyan azt eredetileg tervezték, és ez fontos, mert ez ahhoz is vezetett, hogy az ügynökségek beindítása késedelmet szenvedett. Az utolsó kérdés, ami a bizottság által gyakorolt felügyeletet illeti ezen ügynökségek fölött, Nos, a felügyeletet negatívan befolyásolta néhány tényező. Többek között az a tény, hogy az ügynökségek éves munka programjai, amelyeket a bizottság fogadott el, nos, ezek többek között a benyújtásuk hiányos szabályozása okán ezt egyébként a jelentésben részletesen kifejtem. Nos, ezeket a programokat nem alkalmazzák eléggé ahhoz, hogy megfelelő prioritásokat és mennyiségileg ellenőrizhető és célorientált célkitűzéseket tűzzenek ki. A szemvevőszék azt ajánlja az Európai Bizottságnak, hogy mindenekelőtt vizsgálja felül azokat az eljárásokat, amelyeket a kiszervezés lehetőségeire irányít, és az új döntéseket ennek alapján ö, hozza meg az új ügynökség létrehozása vagy kiszelés kibővítése ö, révén. A költséghatékonyság elemzéseket javítani kell, hogy ezek hatékonyan hozzájárulhassanak a döntéshozatali folyamathoz. Harmadsorban megfelelő, megbízható adatokat kell beszerezni a munkaterhelésről és a termelékenységről, a kiszervezett feladatokat, illetően a kiszervezés előtt, valamint azt követően negyedsorban azonosítani kell a siker tényezőket, a sikerhez vező tényezőket, hiszen nyilvánvalóan vannak ilyenek, amelyek lehetővé tették a végrehajtó ügynökségek számára, hogy jobb, eredm jobb eredményeket érjenek el, és ezeket a sikertényezőket alkalmazni kell, hogyha ez lehetséges, azon programok esetében is, amelyeket az Európai Bizottságon belül irányítanak. Végezetül az ügynökségek esetében eredményorientált célkitűzéseket kell megvalósítani, amelyek szemszerűsíthetőek és a monitorozás során is használhatóak. Talán kevesebb mutatóra lenne szükség, de olyanokra, amelyek a célokhoz jobban kapcsolódnak. Köszönöm a figyelmet, elnök. Köszönöm, köszönöm a rövidségért is, a tömörségért is a jelentését egyébként ismerjük, most pedig megadom a szót Herzog képviselőasszonynak. Thanks, thanks. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon jó ötlet volt, és nagyon időszerű ötlet volt, hogy egy különleges jelentést készítsen a számvevőszék erről a témáról, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a gyakorlatilag 100 technikai segítségnyújtási pozíció felváltása egy végrehajtó ügynökséggel, ez teljesen jó ötlet. Csak emlékeztetném a kollégákat, akik mindig azt gondolják, hogy túl sok ügynökségünk van, és túl sok ügynökségi mentesítésünk, hogy a végrehajtó ügynökségek azok, ahol az Európai Parlament és a Kokobó nem jogosult mentesítést adni. Ezért nagyon hasznos, hogy a számvevőszék készített egy jelentést az öt éves tevékenységről. Ez lehetőség egyébként, hogy betekintsünk az ügynökségekbe. A végrehajtó ügynökségek jobb ellenőrzésével kapcsolatban valószínűleg fel kell kérnünk a számvevőszéket, hogy három vagy öt évenként egy hasonló elemzést készítsenek. Ez lehetőséget biztosít a parlament számára, hogy a végrehajtó ügynökségeket ellenőrizzék. Nem ugyanolyan szinten, mint a szabályozó ügynökségeknél, de majdnem olyan szinten, mint a bizottsági mentesítésnél. Szeretném megemlíteni, hogy amikor végrehajtó ügynökségekről beszélünk, akkor az Európai Unió intézményeiről beszélünk, illetve az európai intézmények imidzséről mindannyian felelősek vagyunk egyébként ezért. Ezen túl pedig 32 milliárd euróról beszélünk, és 1339 alkalmazottról, akik ezeknek az ügynökségeknek dolgoznak. Nagyon nagy feladat ez, alapvető fontosságúnak tartom, tehát hogy a részleteket megvizsgálhassuk. amikor a számbevőszék készítette ezt a jelentést, Vári úr hajlandó volt együttműködni a parlament jelentéstevőjével, szeretnék köszönetet mondani tehát az átlátható nyitott együttműködésért a számvevőszékkel ebben a témában. Nem fogok most itt kitérni a célokra, illetve részletekre, Vári úr emlékeztetett már ezekre, hanem inkább a következtetéseimet szeretném elmondani, valószínűleg ezek hasznosak lesznek. Annak érdekében, hogy mentesítéseket kérvényezünk a bizottság számára. A jelentésből is egyértelművé válik, hogy a bizottság ellenőrzése a hatékonyságnál az ügynökségek tevékenységénél nem eléggé hatékony. A végrehajtó ügynökségek létrehozását nem csupán a személyzeti megszorításokkal motiválják, hanem az, hogy a programoknál a szolgálatok javítását megvalósítsuk. Ez ugyanis lehetővé teszi a bizottságotnak, hogy stratégiai kérdésekre összpontosítsa erőfeszítéseit. Valószínűleg nincs szükség arra, hogy további végrehajtó ügynökségeket hozzunk létre, kivéve, ha 2013-ig a bizottság új hatásköröket kap. Alacsonyabb bérköltségek vannak, hogy Vári úr is emlékeztetett erre, ugyanis a munkahelyek száma, számának körülbelül 75%-a szerződéses. Azonban, amikor a jelentés többi részét elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy az ügynökségek egy része nem tudott időben beindulni, úgyhogy a kérdésem az, hogy a munkavállalókat, az alkalmazottakat nem tudják finanszírozni. Évekről beszélünk időnként, illetve arról, hogy egyáltalán nincsenek jelöltek. Például vannak olyan végrehajtó ügynökségek, akik könyvelőt nem találnak már nagyon régóta. Ezeket a munkahelyeket a DJ Admin állapítja meg, és mivel túlságosan nagy a bérkülönbség, egyszerűen nem vonzó az emberek számára, hogy ezeknél az ügynökségeknél dolgozzanak. Úgyhogy talán jobb lenne, hogyha a költség-haszon elemzést itt végeznénk el, Úgyhogy nem tudom, hogy itt elveszett hatékonyságról, illetve elveszett imidzsről beszélünk, hogyha ezek az ügynökségek nem megfelelő módon működnek. Úgyhogy jobb munkára kell törekednünk, főként azért, mert az ügynökségeknél szaktudásra van, szakismeretekre van szükség. Olyan szakemberekre van szükség, ami még nehezebbé teszi az emberek tobozását. Még egyszer szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőkkel, illetve a számvevőszékkel való együttműködést. Emlékeztetnék arra, hogy nagyon fontos, hogy jól lehet, nem adhatunk a jövőben sem mentesítést, időről időre tekintsük át ezt a témát, és kérjük fel a számvevőszéket, hogy az ilyen auditokat ilyen auditokról tájékoztasson minket. Greszlászony következik. Köszönöm szépen hol már ilyen asszony az árnyék előadó nevében beszélek. Köszönöm az ügynökségnek és hercogasszonynak is, hiszen rendkívül jó munkát végeznek, megfelelő a beszámoló, és mindenki csak profitál belőle. A munkadokumentum óriási anyagi kihatásokról foglalkozik, az alkalmazottakéről is hatalmasabb bérkülönbség, több mint 40 százalék szerződéses alkalmazott azonos munkáért, azonos bér követelmény, ugye régi szakszervezetésként ezt mindig szemem előtt tartom, jelentős követ- következményekkel jár. A, jelenleg azonban nem látom a lehetőséget arra, hogy ezt meg lehessen tenni, hiszen felfele kellene kiegyenlíteni, úgyhogy ebben ez a de ebben a formában ez nem tisztességes, mert, mert nem tudjuk biztosítani, nem tudjuk a saját követelésünket teljesíteni, úgyhogy ezért nagyon kritikusnak tekintem ezt a pontot. Köszönöm. Köszönöm. Ajala asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök. Ami a javaslatot, a jelentés tervezetet illeti, illetve Vári úr beszámolóját, azt szeretném mondani, hogy talán azért, mert az ügynökségek, amelyeket ismerek, a végrehajtók, illetve a szabályozók, illetve ezek közül csupán a közlekedésieket ismerem, úgyhogy nagyon meglepett az az állítás, hogy a végrehajtó ügynökségek csupán például a tennel kapcsolatos ügynökség a költségvetési rendeletben szerepelt, amit részleteiben megvitattunk. Szerintem nem egészen pontosan ugyanerről van szó nem arról van szó, hogy csupán egy olcsóbb megoldás, hanem nagyobb rugalmasságot is biztosít, hogy a piacra juttassunk olyan személyzetet, hát nyilván nem feltétlenül nagyon szakember személyzetet, aki nem akar hivatalnok lenni, és ideiglenes projektekről van szó, maximum 7 évre vonatkoznak ezek az állások, 3 év, és aztán pedig a meghosszabbítás. Úgyhogy Vári urat szeretném megkérdezni arról, hogy ez az állítás minden ügynökségre vonatkozik-e, ugyanis nem értek egyet azzal, hogy a tennel kapcsolatos ügynökségek ebben a helyzetben legyenek. Contract agentek dolgoznak valamennyi intézménynél, a parlamentnél, a bizottságnál, a tanácsnál is, a szerződéseknél pedig természetesen készen állok arra, hogy Gressler asszonyjal ezt megbeszéljem, de itt elsősorban arról van szó, hogy olcsóbb legyen a személyzet, úgyhogy ez egy másik felvetés, amit Vári úr is említett. Köszönöm. Zárásként megadom a szót Vári úrnak a szemövőszék részéről, kérem röviden. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Herzog asszonynak és a más, másik két európai parlamenti képviselő asszonynak is megbecsülő szavaikért, Ajala asszonynak és Gressle asszonynak a szemvevőszék munkáját illető elismerő szavaikért. Ami a személyzet problémáját illeti, elmondanám, hogy ez valamennyi ügynökségnél megjelenik, hiszen a toborzási kritériumok ugyanazok minden ügynökség esetében. Tehát, hogyha az elnök engedélyezi nekem, tekintettel arra, hogy nagyra becsült a rövidségemet, hogyha most egy kis teret tudna nekem adni, egy kis időt, még öt percet sem, akkor szeretném felhívni a figyelmet, a szakbizottság figyelmét az 50-es hiszen a személyzet témaköre valóban alapvető és központi jelentőségű téma a szemvevőszék jelentésében. És ebben az 50-es cikkben ezt röviden felolvasnám, azzal, hogy a személyzet felvétele, a specializált személyzet felvétele hosszabbnak bizonyult, mint eredetileg ez tervezve volt. Az ügynökségek ugyanazon jelölt listákat használják, amely az Európai Bizottság rendelkezésére is áll, és az adminisztratív főigazgatóságnak kell jóváhagynia ezeket a személyzeti táblázatokat. Ezen kívül a felvétel az ügynökségekhez alacsonyabb fizetési szinteken történik, még a szerződéses személyzettől több éves munkatapasztalatot kérnek, sokkal több évet, mint az Európai Bizottságnál. Tehát nyilvánvaló, hogy így módon kevesebb munkahely van, és ö, megújítható szerződéseket ajánlanak, maximum három éves szerződéseket. Tehát ez az egyik olyan rész a jelentésben, hogyha lenne több idő, akkor ezt részletesebben elemezhetnénk, és a jelentés egyes vetületeire is kitérhetnénk, de sajnos csak arra kérhetem önöket, hogy olvassák el az írott szöveget. Elnök, köszönöm. Ezen a ponton a napirend végéhez értünk. Van néhány kérdés a Veri úrhoz. Még az Európai Bizottság szeretne hozzáfűzni valamit. Merci, monsieur le président. Euh, Igen, köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, két megjegyzésem a jelentéssel kapcsolatban, hiszen mi is nagyon jól ismerjük ezt. A mentesítés. Hadd emlékeztesem önöket arra, hogy a végrehajtó intéz ügynökségeknél kisműködési költségvetés van, ehhez a parlament külön mentesítést ad. És akkor van a, van a nagy operatív rész, amiért a bizottság felel. Csak a bizottságon keresztül tud ehhez a parlament mentesítést adni. A pénzek döntő többségét tehát a bizottságon keresztül mentesítik. Most nézzük az alkalmazottakat. Valóban ne csapjuk be önmagunkat, nem mondhatjuk azt, hogy egyrészt megtakarítunk, aztán ugyanannyit fizetünk, mint máshogy kell, hogy legyen egy fala, fajta politikai középmező is, ami persze nagyon nehéz. Van erre vonatkozó alapszabály, jelenleg hat végrehajtó ügynökség van, a bizottságon belül pedig nagyon sok olyan program van, amelyet közvetlenül a bizottsági alkalmazottak irányítanak, másokat pedig az ügynökségek. Tehát olcsóbb, határozott idejű szerződéssel rendelkezők irányítanak, de ez a kiszervezési politika része. Úgyhogy 5000 szerződéses alkalmazott van, mellesleg a bizottságon belül is, tehát ez nem pusztán a végrehajtó intézmények, ügynökségeknek a problémája, hanem alapvetően ez a, a, a teljes kiszervezési politikának a része, és ennek jelentős költségvetési kihatása is vannak, egyébként pedig csatlakozom köszönetet mondunk a bizottságnak, illetve a szemvőszék képviselőjének. Áttérünk a negyedik egyebek napirendi pontra. Három kérdés van. Az első, a titkárság révén jeleztem a lehetőséget, és a politikai frakciók vissza is jeleztek hogy a 22-23. februári napot használnánk az Olaf, illetve a szemet a meghallgatásra. Próbáljuk akkor kideríteni, hogy melyik dátum lenne alkalmas, mert Szemetta úr már visszajelzett a szakbizottságnak, ma is beszéltünk ezekről a dolgokról, illetve a napokban, tehát hogyha egyetértenek ezzel, akkor Brown rendelkezésre, tehát akkor ezen a napon lehetne ezt a találkozót megejteni. A második pont pedig az, hogy rögtön ki kellene tűzni egy koordinátori ülést sürgősséggel, a jogi szolgálat szakvéleményét követően, amely nagyon fontos számunkra, mert egy konfliktusos viszonyt hoz létre a bizottsággal, tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon sürgős kérdés, amivel foglalkoznunk kell, tehát megejtjük majd ezt a koordinátori ülést. A harmadik dolog, amelyet a titkárság jelzett számomra, és önök már megkapták a levelet, hogy döntenünk kell arról, hogy a parlament fellépjen-e a bírósággal szemben, az Németország héja ügyének összefüggésében. Erről a dologról azonnal beszélnünk kell. Andreasen, aztán Gressle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd térjek vissza a december második harmadik jegyzőkönyvre. Nem akarok semmiféle változtatást, de szeretném, hogyha a 8C pontot újra tárgyalnánk. ez a beadványok adminisztratív kezelése. Azt hiszem, hogy nem jutott rá elég idő, és szeretném újra napi rendre tűzni. A másik pedig, hogyha az előadók több időt kapnának legközelebb. Úgy hiszem, hogy most nem volt kiegyensúlyozott, pedig a legelejétől fogva a különböző témák előadóinak azonos időt kell biztosítani. Gressle Köszönöm szépen. a, én támogatom azt a pontot, aminél a csatlakozásokról van szó. A következő ülésre február 22-én 15 órakor kerül sor, tehát ha nincs egyéb kérdés, üdvözlöm Önöket, és február 22-én